a pilota nélküli felfegyezott légijárművek bevetésére vonatkozó közös uniós álláspont kialakításáról van szó. Ezt a kérdést már taglaltuk eh, kimerítő módon. 2014-ben pedig a tanácsot is megkérték, felkérték arra, hogy elfogadjon egy jogalkotási keretet ezzel a témával kapcsolatban. A bizottság, a jogi bizottságnak, az emberi jogi bizottságnak a kibővített vezetősége nem kért egy további jelentést, hiszen úgy gondoljuk, hogy ezt el kell fogadni az emberi jogok csomagjában. De a az Európai Parlament állásfoglalásának megfelelően, amelyet 2014. februárjában hoztunk, dolgoztunk, tehát ezen az alapon dolgoztunk az Emberi Jogi Bizottságban a fegyveres drónokkal kapcsolatban, és elsősorban az emberi jogi vonatkozásaival. Ma pedig a tájékoztató feljegyzést fogjuk tanulmányozni, amelyet a a terrorizmus elleni holland központ munkatársai alakítottak ki. Dorsze asszony fogja bemutatni ezt a szöveget, ugyanis ez egy eléggé összetett anyag, de tulajdonképpen maga a kérdés is nagyon összetett. Épp ezért bizonyos keretek között kell a gondolatainkat megfogalmazni. Tehát most majd csak meghallgatjuk a megjegyzéseket és a kérdéseket, amelyeket majd ebben a tájékoztató feljegyzésben is figyelembe veszünk. A jelenlegi dokument ajánlásokat fogalmaz meg, amelyeknek a tanács későbbi határozatában kell majd felhasználni, amelyet az Európai Unió tagállamai fegyveres dolnyainak használatával kapcsolatában fogalmazunk meg. Ez egy nagyon fontos kérdés, ugyanis az a keret, amelyben a tanácsnak a határozatait el kell fogadnunk, azaz mi bizottságunk hatáskörébe tartozik. Most egy nyílt vitát fog, folytatunk, amelyet a politikai párbeszédbe is belefoglalunk. Stefan Kolanowski bizonyos konkrét aspektusait mutatja be a jogi eh, eh, keretnek, tehát hogy milyenek a eh, nemzetközi jogszabályok, amelyeket figyelembe kell venni. Most pedig a Jessica Dorsey-nek adom meg a szót 10 percben. Köszönöm szépen, köszönetet mondok az albizottságnak, hogy felvették ezt a nagyon fontos ügyet a napirendjükre. Köszönöm szépen, hogy meghívtak, hogy hozzájárulhassak a vitához. Most kicsit kontextusba szeretném helyezni a felfegyverzett drónok kérdését, hogy miért is beszélünk róluk, miért Európai Uniós szinten. Hogy milyen kockázatai vannak annak, hogyha nem EU-s szinten foglalkozunk vele. És utána áttekintést adnék azzal kapcsolatban, hogy milyen kérdések merülnek az ezzel kapcsolatos harc terén fel. Egyre gyakoribb a felfegyverzett drónok használata. Ahogy ez a technológia elterjed, az csak folytatódni fog, nem csak az államok, hanem nem állami szereplők is egyre inkább fogják használni ezeket. Ez már is tény, és ebben csak rosszabbodást láthatunk. Mivel egyre több ilyen felfegyverzett drónt használnak, ezért egyre több áldozata is van, ráadásul nem is feltétlenül tudjuk beazonosítani őket. Állít, öm, földrajzilag kiterjeszti a csatatereket, a fegyveres drónok használata ráadásul egyre alacsonyabbra kerül az a határ, ahonnan az ember, aki ezt kezeli, erőszaka tartalmaz. Bármilyen technológiai fejlődés, precedenst fog képezni. Majd látjuk, hogy milyen kategóriái vannak az autonóm halált okozó fegyvereknek. Nem tudom, van-e olyan jogi keret, ami a fegyveres drónokra alkalmazható majd a jövőben is, hogy a technológia fejlődik. Most drónokról beszélünk, ahol az emberi beavatkozásra is szükség van ahhoz, hogy ezek működjenek. Vannak olyan halálos fegyverek, amelyek emberi közvetítés nélkül is tudnak teljesen autonóm módon működni. Ezeket megkülönböztetjük egymásról. Miért fontos erről most beszélni? A hét elején két drón több bombát és rakétát dobott le egy szíriai közösségi központra. Állítólag 49 civil áldozata volt ennek a támadásnak, és csak két éjszakával ezelőtt történt. Az is azt mutatja, hogy milyen súlyos a helyzet, és mennyire sürgős vele foglalkozni. Még egy aspektusa a dolgoknak, hogy lehet, hogy próbálják az államokat árnyékban tartani, a háttérben tartani a fegyveres drónok kérdését, például a CIA is, az USA különböző standardjait próbálja megváltoztatni, amelyek jelenleg hiányosak és hibásak. Más államok és egy sor EU-s tagállam is már is használ vagy akar használni ilyen jellegű technológiákat. Az Európai Parlament közös álláspontot szeretne kialakítani erről, de meg kell néznünk az egész helyzetet az EU globális stratégiának a szemszögéből is. Szeretnénk egy megerősített közös védelmi politikát, illetve meg kell vizsgálnunk azt, hogy az ilyen öm, fegyvereknek a használata az milyen hatásokkal járhatna. szabályalapú globális rendet szeretne az USA lét és az Európai Unió létrehozni. Szabadság, demokrácia, emberi jogok, alapszabadságok, jog érvényesülése, béke és a jogállamiság megerősítése. Ezeket szeretnénk elérni globálisan. Emlékeztetnék arra, hogy annak dacára, hogy az EU és az, és az oroszok geopolitikai kapcsolatai változóban vannak, a NATO és átalakulóban van, óriási lehetőségek rejt magában az, hogyha végig gondoljuk ezt a kérdéskört, és az EU lép. Milyen kockázatai vannak Tehát milyen kockázatok is merülnek fel a drónok kapcsán? Hogyha egy fragmentált vagy szélesebb körű értelmezésű, érte, szélesebben értelmezhető jogszabályokat fogadnak el, akkor a nemzeti tagállamok polarizálhatják a nemzetközi közösséget és a nemzetközi biztonsági szinteret instabilá tehetik hogyha az Európai Unió nem fog saját határozatot hozni, akkor később egyre nehezebb lesz az EU számára, hogy elítélje, ha a drónokat használnak akár állami, akár nem állami szereplők. Ebben segíthető a közös álláspont. Most pedig áttekinteném az általam összeállított dokumentumot. A 2014-es állásfoglalással kezdtem, amely ugye a közös álláspont megfogalmazására felszólít, és az, azóta megtörtént fontos uniós, illetve világszintű eseményeket foglaltam össze, a különböző fejleményeket, és ez igazából inkább jogi álláspontot képvisel itt, mint inkább politikai álláspontot, és hogy most egy kicsit részletesebben is belemerüljek az előadásom második részében, a preambulum mögött húzódó elképzelés hát megnézhetik a bevezetést maguk is. Próbáltam a preambulum szövegben áttekintést nyújtani arról, hogy miért is ártalmasak ezek a drónok, és miért is fontos az, hogy uniós szinten folytassuk a fellépést ezen a téren. Aztán az alapvető elvekről is beszámoltam. Itt szerettem volna egy, egy kiinduló pontot teremteni az uniós tagállamok számára, hogy megfogalmazzák a saját alapelveiket és a közös álláspontot, és az unión belül saját előrelépést is minden tagállam megfogalmazhassa ezt. A folyamatosan változó globális szintér kikényszerítette pragmatizmus is diktálja. Aztán a jogi követelmények, hát ezt nem én fogalmaztam meg, hanem természetesen a már létező jogi követelményeket, akár nemzeti, uniós vagy nemzetközi jog alapján már érben lévő követelményeket foglaltam itt össze, amelyek a különböző területeken használt trónokra vonatkoznak. Itt fontos az átláthatóság. A szakirodalomnak nagyon nagy része, és a nemzetközi szervezetek is ezt kérik, az elszámoltathatóságot, a nagyobb fokú átláthatósággal. De hát pontosan mit is értünk ezzel alatt? Megpróbáltam erre is választ találni a bevezetőben. Tehát itt maximális átláthatóságot kell biztosítani a tájékoztatás segítségével, és ez hozzájárulhat ahhoz, hogy korlátozó jellegű viselkedési normákat fogalmazzon meg az Unióban, és itt aztán a bevezetőben kihangsúlyozott elemekre újra visszatérünk. Az átláthatósághoz szorosan kapcsolódik az elszámoltathatóság, de gyakran itt sem tudjuk, hogy egész pontosan mit is takar ez, vagy milyen elemek garantálhatják a megfelelő elszámoltathatóságot. Megpróbáltam bemutatni, hogy azok a tagállamok, amelyek maguk is alkalmaznak drónokat, vagy segítséget nyújtanak drónokat alkalmazott tagállamoknak, fontos, hogy ott átlátható, eh, pártatlan és független vizsgálatot végezzenek minden olyan esetben, ahol valamilyen kárt okoznak, áldozatokat követelnek a drónokkal végzett légicsapások. Ez egyfajta útmutatóként is szolgált arra, hogy mit is értünk elszámoltathatóságon. És aztán visszatérnék arra, mit jelent az, hogy segítséget nyújtani uniós kontextusban sokszor előfordul az, hogy egyes tagállamok nem is rendelkeznek felfegyverzett trónokkal, ezért nem is nyilatkoznak ezekkel kapcsolatban. De más tagállamokban viszont felhasználják a mások drónjai által szerzett hírszerzési információkat. Ezért az segítik a drónokkal végzett felügyeleti vagy hírszerzési tevékenységet, de fontos, hogy ne támogassunk semmiféle illegális légicsapást vagy támadást drónokkal. Aztán fegyverekkel kapcsolatos exportok területén itt nagyon fontos a szigorú szabályozás a kettős felhasználású termékek esetében, itt a már létező kötelezettségeknek eleget kell tenni Fontos, hogy egy tanácsi határozat vagy más formális fellépés erre is kitérjen, és garanciaként szolgáljon a jogállamiság fenntartására, és megfelelő jogi keretet teremtsen a felfüggesztett trónok alkalmazására. Fontos az átláthatóság a tagállamok között, ez nyilvánvalóan a fellépések legitimitását is meghatározhatja és fontos a közös álláspont, illetve az, hogy fórumot teremtsünk az eszmecserének az unión belül és azon kívül is, és ezen kívül pedig a pragmatikus alapelvünknek is ezzel megfelelünk, hiszen az Európai Uniós értékek felhasználásával tudjuk biztosítani azt, hogy megfelelően e, kerüljön sor terrorizmus ellenes fellépésekre, akár drónokkal is. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen. Most pedig megadom a szót Kavalovszki úrnak. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm, hogy meghívtak, hogy ebben a vitában részt vehessek önökkel. Szakbizottságuk nagyon sokat beszél ezekről a témákról, és ezt nagyra értékeljük. Franciául fogok beszélni, mert az Európai Parlament ezt a lehetőséget rendelkezésemre bocsátja. Nem fogom megvonni önöket ettől. A jogi keretre szeretnék kitérni elsősorban a drónok, a fegyveres drónok használatával kapcsolatban. Létezik ilyen, de sajnos nem túl hatékonyan használják, vagy ismerik a drónok használói, akár államokról van szó, akár nem. Ahogy az előttem szóló is mondta, egy sor szabály már létezik a fegyveres drónok használatára, de ugyanakkor van egy ilyen tendencia új eszközökre, új szabályok kell, hogy vonatkozzanak, Általánosságban ez, ez csak arra használjuk, hogy megpróbáljuk csökkenteni az áldozatok védelmét, az új eszközök áldozatainak védelmét. Ez nem elfogadható. A nemzetközi jog egyébként tehát világos szabályokat fogalmaz meg, van egy keret a fegyveres drónok használatára, azonban bár ez leírja, hogy milyen keretek között lehet használni ilyen drónokat, ha megvizsgáljuk azt, hogy milyen helyzetekben használják, akkor azt tapasztaljuk, hogy nagyon gyakran nem a jogszabály alapján meghatározott helyzetekben is. Talán ez a leggyakoribb, sőt a legproblematikusabb használat. A definíció Dorsi asszony dokumentumában megtalálható, erre most nem akarok visszatérni, de a vonatkozó jog az a nemzetközi emberi jog, ezt kell alkalmazni, ennek a szabályait, kivételes szabályait kell tiszteletben tartani az ilyen eszközök használatakor. A bűnüldözés és a közrend fenntartásának a jogszabályai vonatkoznak általában az ilyen drónok használatára. Ezek a szabályok sokkal restriktívebbek, az erőszak használatával kapcsolatban, különösen, hogyha halálos sérülést tud ez az eszköz okozni. A nemzetközi emberi jog három nagy elvet akar tiszteletben tartani, tartatni az ellenségeskedés között. A harcosokat meg kell különböztetni a nem harcoló felektől, aztán az arányosság elve a második, az emberi jogok szerint járulékos károkat, járulékos áldozatokat csak akkor szabad elfogadott hatónak tekinteni, hogyha a katonai fellépés sikere szempontjából ez abszolút szükséges, illetve minden óvatossági intézkedést meg kell hozni annak érdekében, hogy egyrészt a harcosokat a civilektől megkülönböztessük, illetve az arányosság elvét alkalmazzuk. Egy drón esetében elképzelhető, hogy ennek a használatával akár jobban is tudjuk tiszteletben tartani a nemzetközi emberi jog előírásait, hogyha tiszteletben akarjuk tartani ezeket, mert például kevesebb kockázat áll előttünk a tekintetben, hogy elveszítenénk mondjuk egy pilótát, hiszen nincs pilótája ennek a szerkezetnek. A meglévő jogi keret többé-kevésbé támogatja a fegyveres drónok használatát. A nemzetközi emberi jog alkalmazandó tehát, ahogy említettem, és önök is tudják, hogy ezek az emberi jogi jogszabályok csak akkor engedélyezik a halálos ö, fegyverek alkalmazását, hogyha minden más módszer hatékonytalannak bizonyult, vagy nem képes elérni az elvárt célt. De ekkor is célzott alkalmazást próbál előírni. Az emberi jogi jogszabályok azt is előírják, hogy akkor szükséges egy cselekvés, hogyha emberéleteket lehet ezzel megmenteni, vagy fenyegető katasztrófát lehet ezzel elhárítani. Mi a fenyegető? Fenyegető katasztrófa például. Például az, hogy egy nagyon súlyos bűncselekményt, ami emberek életébe kerülhetne, meg tudjunk akadályozni. Az emberi jog szerint ebben az esetben lehet alkalmazni halálos fegyvereket, de akkor is arányosan kell. Természetesen a katonai jog és az emberi jog ebben a tekintetben is különbözik egymástól. Az emberi jog szerint meg kell vizsgálni azt, hogy a fenyegetés arányos legyen a reakció. Hogyha például semlegesíteni tudunk egy egyént, aki fenyegetést jelent, más módon, mint hogy megölnénk, akkor azt kell alkalmazni, akkor meg kell állítani, és fogságba le kell fogni. Egy fegyveres drón használata milyen esetekben problematikus? Természetesen már ebben az esetben is láthatjuk, hogy jogi esetben nagyon ritkák azok az esetek, amikor elfogadható egy fegyveres drón használata. Ezért nagyon hasznos akkor, amikor demokratizálódik a drónok használata, és azt látjuk Európában, hogy bizonyos tagállamok már is próbálnak katonai alkalmazást is találni a drónoknak. Egy olyan álláspontot, közös álláspontot lenne hasznos kialakítani, ami keretet ad a fegyveres drónok használatára, az alkalmazandó jogszabályokra emlékeztet, és a vitatott kérdéseket, a manőverezési teret például, vagy a e, sürgető fenyegetés definícióját tartalmazzák. Még egy dolog, amit nem nagyon gyakran látunk, a terrorizmus elleni fellépésben használhatók ezek a drónok, ahol a drónokat működtetők csapást intéznek, akár civil, akár nem civil célpontok ellen. Ahogy az előzőekben is hallottuk, ennek lehetnek komoly következményi ilyen csapásnak. Ezt a problémát nem akarjuk megkerülni, globális háborút hirdetett a terrorizmus ellen több állam is. Ez jogi szempontból nem törvényen kívüli, de akkor is vannak komoly kockázatai, komoly veszélyei. A rendkívüli helyzetekre vonatkozó jogszabályok alkalmazhatóak ebben az esetben, de itt nagyon fontos, hogy a helyzet is kivételes maradjon, és akkor, ahogy az emberi jogi jogszabályok előírják, legvégső esetben akár halálos sebet is lehet ejteni egy fenyegető emberem a terrorizmus elleni globális háborúban. De ez nem azt jelenti, hogy bárki bárkit bármikor és bárhol legyilkolhat. Hasonlóképpen hangsúlyoznám azt is, hogy ez az elv, ez az elmélet könnyebben elfogadható, ha például azt látjuk, hogy a csapások a közép közel-keleten vagy Afrikában zajlanak, és nem mondjuk egy nyugati fővárosban. Itt sokkal könnyebben elfogadhatatlannak tekintik a közvélemény tagjai. Egy olyan dokumentum, ami meghatározza azt, hogy mikor lehet fegyveres drón használatához folyamodni, rendkívül hasznos lenne, Fontos emlékeztetni az alkalmazandó jogszabályokra, hiszen ezekről gyakran elhelyez, elfeledkezünk. Nagyon fontos lenne definiálni, hogy milyen kontextusban lehet alkalmazni, milyen módon lehet alkalmazni fegyveres drónokat, és mindig nagyon hasznos, azt a tapasztalat is így mutatja, hogyha tudnánk definiálni mindezt az előtt, hogy az erőszak helyzet kialakulna. Mert akkor, amikor egy erőszakos cselekményre sor kerül, akkor sajnos mindenkinek az az azonnali reakciója, hogy meg akarja védeni a tulajdonát, és a gonosz ellen azonnal fel akar lépni, akár erőszak alkalmazásával is. És hogyha előre meghatározzuk ezeket a szabályokat, akkor a sok életet menthetünk meg vele. A bizottság állásfoglalása 2014-ből Pont egy ilyen szabályozást irányoz elő, ezt üdvözlendőnek tartjuk. Köszönöm. Grazie, grazie. Nagyon szépen köszönöm. Kalanovszki úr. Most akkor Linne Feldet is meghallgatjuk, aki a hagyományos fegyverek területén dolgozik, a leszerelés, atomsorompó és fegyver egy, export ellenőrzési osztályon dolgozik. Nagyon szépen köszönöm, örülök neki, hogy meghívtak ide bennünket, és hogy megrendeltek egy olyan munkát, amelynek én a szakértője vagyok, nagy érdeklődéssel olvastuk, amit eddig elvégeztek, és továbbra is tanulmányozni fogjuk ezt a nagyon összetett kérdést. Ez egy nehéz téma, és nem ez lesz az utolsó alkalom, amikor ezt a, az önök dolgozatát megvizsgáljuk. Nem akarok sok dolgot mondani, de azt hiszem, hogy egy valami fontos. Meg kell jegyezni, hogy a drón technológia ez velünk marad, tovább fogják fejleszteni, épp ezért továbbra is beszélni kell majd róla. Nem fogjuk tudni betiltani sem, talán nem is fűződik érdekünk ehhez. És nem a benyomásom az, nem az a benyomásom, hogy a parlament célja is ez lenne. A drón technológia nagyon sokfajta felhasználót és változattal rendelkezik. A katonaságnál ez a felismerés és célzás szempontjából is használsz. Szeretnék emlékeztetni arra, hogy az EU csak felmérésekre használta a drónokat, és és kalóz támadások lehetőségét és a mentési munkálatokat segítettek a drónok. Például az Atalanta tengeri hadműveletnél, vagy műveletnél is, és kalóz műveleteknél és a Szófia műveletnél is felhasználták őket. A polgári térségben sokkal többet használják, például a, a vezetékeknek, a csővezetékeknek a vizsgálatára és más kérdésekre. Ez is fontos kérdés, ugyanis az EU egy nagyon fontos globális gazdaság hatalom, 50 millió lakosa van, és a világ GDP-nek a 20%-a az EU-ban van. Tehát egy ilyen technológia nagyon fontos számunkra is, hiszen egy ilyen fontos gazdasági szereplő számára ez lényeges. Ennek a technológiának a fejlesztése fontos, hogy nálunk maradjon, nem lenne az EU e érdekében, hogyha ezt máshol fejlesztélik. És mint mondtam, nem akarjuk tiltani ezt a technológiai fejlesztést, ugyanakkor rá kell mutatnom, hogy nagyon sok más szempont is van, amely befolyásolja ezt a technológiát. A kompetenciákat, hatásköröket illetően szeretnék néhány szót szólni nagyon sokat beszélünk a szabály alapú világrendről, és az EU is tulajdonképpen erre egy példa, és épp ezért a szerződéseken keresztül felosztottuk a hatásköröket. Például a bizottság a légibiztonságért felel. Ez is nagyon fontos, amikor a drónokról beszélünk nem az EKS foglalkozik ezzel, de a drónok működése együtt a polgári és más katonai repülőkkel olyan kérdés, amelyet meg kell vizsgálni, és a bizottság ez is teszi. A MOVE főigazgatóság foglalkozik ezekkel a kérdésekkel, épp ezért velük kell tárgyalni. A fegyveres drónok, mert ugyanis a drónok maguk azok nem fegyverek, de vannak olyan drónkategóriák, amelyeket bombák vagy lövedékeknek a kilövésére is használhatunk, vagy elvitére. Tehát ezek nem alapvetően új kérdések a nemzetközi jog számára, és a jogász előadó is ezt említette, tulajdonképpen nem új nemzetközi jogszabályokra van erre, szükség erre az esetre. Tehát nem olyan e, helyzet van, ahol új nemzetközi törvényre lenne, vagy szerződésre lenne szükség e, ezen a területen. Ugyanakkor fontos, hogy a nemzetközi jognak megfelelően működjenek, használják őket. Az EU közös álláspontja hiányzik, ezt mindannyian tudjuk, de ez nem az jelenti azt, hogy ne kellene ezekről a kérdésekről beszélnünk, hiszen vannak jogszabályok, és vannak más rendeletek ezen a területen. De tulajdonképpen az EU az e, az ENSZ e, különleges e, jelentéstevője Heinz jelentésével kapcsolatban, ahol a jogi keretet megteremtették a nemzetközi humanitárius és más kereteket a drónok használatára. Ezt a jogot csak akkor lehet biztosítani, hogyha a különböző nemzetközi jogszabályoknak megfelelnek. A nemzetközi jogszabályoknak a központi elvét fel kell használni. Az államoknak átláthatóan kell használni a drónokat, ezt is említették a szakértők az is fontos, hogy egy, egy példakép az lenne az EU-nak a közös álláspontja, amely a fegyverexportot szabályozza, és valószínűleg erre gondoltak, amikor a tervezetet is megalkották. Tehát ez az EU közös álláspont a fegyverexporttal kapcsolatban jelentős ellenérzési mechanizmust hozott létre, és ez pedig a, a nemzetközi humanitárius jognak a központja, és itt azt határozták meg, hogy a tagállamok megtagadják az export engedélyt, hogyha világos, hogy a katonai technológiát az nem, a nemzetközi humanitárius szabályok megszegésére használják. Tehát ez egy nagyon fontos jogszabály, a már-már érvényben van. Tehát ezért mondtam, hogy vannak már jogszabályok ezen a területen. Végül, végezetül pedig azt szeretném mondani, hogy a drónok kérdése egy nagyon bonyolult, összetett kérdés, épp ezért vagyunk hálásak ezért a műhely munkáért, hiszen nekünk is iránymutatást ad majd. A törvényekkel kapcsolatban a szakértő említette, hiszen itt távirányítású eh, szerkezetekről van szó. Ugyanakkor szeretnék emlékeztetni arra, eh, amikor új technológiákról és halálos fegyverekről beszélnek, akkor a CCW közös álláspontot alakított ki. A felülvizsgálati konferencián, amely Genfben decemberben volt, e, következtetéseket, tehát közös EU e, határozatot hozott, a CCW felülvizsgálatát illetően. E, az EU támogatta hogy egy szakértői csoportot felállítson, amely az ENSZ-ben idén év végére egy jelentést fog összeállítani. Ez nem a drónokkal fog foglalkozni, de ugyanakkor számunkra, akik szerették volna az EU-t felsorokoztatni e, az EU-ban. E, nagyon örülnek annak, hogy ez lehetőségé vált, és ez is irányíthatja a vitákat. Hát körülbelül ennyit akartam mondani. Köszönöm szépen. Grazie. È pur vero che siamo ad un seminario di riflessione, ma ci sarà... Köszönöm szépen, valóban. Ez így van, eszmecserét szeretnénk folytatni erről a témáról de azért nagyon érdekes lenne azt is megmutatni, amiről öntől hallhattunk. Igen, új szabályozási keretre van szükség. Most pedig úgy látom, hogy a képviselőtársak és szót kértek Lokpiller asszony először is. Köszönöm szépen! Először is szeretnék köszönetet mondani a szerzőnek ezért a kiváló tanulmányát. Én a zöldeket képviselem, és mi kértük is, hogy készüljön el egy ilyen tanulmány, és már nagyon régóta kardoskodunk emellett, és úgy gondolom, hogy van egy 2014-es parlamenti állásfoglalásunk, amely már a közös álláspont felvázolását kéri, és ez nagyon pozitív, hogy egy ilyen tanulmány megszületett, és úgy gondolom, hogy nem csak számunkra itt az Európai Parlamentben lehet ez hasznos, hanem nagyon remélem, hogy az önök ajánlásai eljutnak majd a tanácsba is. És valóban nagyon sajnálom az EKS álláspontját. Nagyon sajnálom, hogy egyáltalán nem foglalkoztak a hozzászólásukban a tanulmány tartalmával. Természetesen a drónok alkalmazásának az értelmét is megmutathatjuk, de hát akkor is szükség van egy közös álláspontra a felfegyverzett drónok eh, esetében. És hát itt, itt valóban ez a kérdés, hogy az elkezd, mit tesz, és mi az álláspontja a főképviselőnek, hiszen az Európai Parlament kérte, hogy szülessen meg a közös álláspont, erre hogyan reagál az elkezd? A 2011 es állásfoglalás kitér erre, és arra is, hogy a tagállamokkal erről eszmecserét kellene folytatni. Én azt gondolom, hogy a felfigyelzett rónok alkalmazása, hogy a tanulmányban is láthatjuk, számos nagyon súlyos kérdés vált fel erkölcsi szempontból, politikai és jogi szempontból is. A szerző arra utalt, hogy az Egyesült Államok indokolt esetekben használják a drónokat, de azt is láthatjuk, hogy a terrorizmus elleni harcban egyre több kormányzat érdekelt abban, hogy az orosz, kínai vagy török programhoz hasonló drónprogramot indítson el. És nem állami szereplők is, mint a Daesh, az iszlám állam is rendelkezik olyan erőforrásokkal, hogy drónokat vethessen be, és ez valóban aggodalomra ad okot. Hát azt gondolom, hogy a felfegyverzett drónok alkalmazásának megvitatása és a szabályozási keret létrehozása az egyre sürgetőbb, sürgetőbb, mint valaha. És hát 2014-ben eh, is már megvitattuk ezt, és úgy gondolom, hogy más nemzetközi testületek szintén már eh, egy ideje foglalkoznak ezzel, és valóban szükség van erre. És a tanulmány nagyon hasznos olyan szempontból, hogy összekapcsolja ezt az Európai Unió globális stratégiájával és összekapcsolja azzal a tényel is, hogy egy globális rendszerben létezünk, ahol a rend alapját kevésbé a jogállamiság szabja meg. Az Európai Unió és a tagállamok úgy gondolom, hogy komoly politikai szándékot is mutathatnának, hogy közös álláspont alakítsanak, akkor sem tudnánk itt ezen a téren egykönnyen dőlőre jutni és vezető szerepet vállalni. Idézném, hogy az uniós határozat hiánya azt kockáztatja, hogy a tagállamok között fragmentáció alakul ki, és az egységet aláássa mindez, hiszen az uniós globális stratégiához egy egységet kellene képviselni. Ezt nagyon helytállóan idézte is a szövegben. Tehát úgy gondolom, ahogy ön is elmondta, egy tanácsi határozat lenne szükség. A stratégiai érdekét ez szolgálná az Európai Uniónak. És a tanulmányban összehasonlította a különböző programok átláthatóságát, például az Egyesült Államok programját. Hát úgy gondolom, hogy a mi tagállamaink kevésbé átláthatóak, amikor a trónokról van szó. Én az ajánlásokkal kapcsolatban mindennel egyetértek. Én úgy gondolom, a tanulmányban nagyon egyértelművé teszi azt, hogy vannak alapvető követelmények, elszámoltathatóság és átláthatóság, de mégiscsak megismételem újra, hogy az LKS és a magas, illetve és a főképviselő nagyon kis érdeklődés mutat a téma iránt, és nem kívánják a tanács elé vinni ezt a témát, pedig az Európai Parlament ugye állásfoglásban kérte a közös álláspont kialakulását. És én feltételezem, hogy ez a hozzáállás nem fog egyhamar megváltozni. Hát, eh, ha visszatekintünk az elmúlt pár évre, hát akkor azt gondolom, hogy itt hozzá kell igazítani az álláspontunkat a, a technológiai fejlődéshez, és hamarosan már nem csak a távvezérelt felfegyelzett drónokat kell megvitatnunk, hanem a semi-autonóm és teljes mértékben autonóm felfegyverzett drónok felhasználására is ki kell majd térnünk, hiszen ezek is nagyon fontos kérdéseket tudnak felvetni. Úgy gondolom, hogy ha a tanács megkezdi végre a munkát ezen a témán, akkor a parlament részéről hangsúlyoznunk kell azt, hogy az álláspontban térjünk ki a félig vagy teljes mértékben autonóm módon működő felfigyelző drónokra ez egy, köszönjük szépen a Droá titkárságának is, hogy ezt a fajta workshopot itt lehetővé tette, hogy megvitatassuk ezt a kérdést, és egyáltalán kérdéseket tessünk fel. És aztán ez úgy nyilatkozott, hogy azt ajánlja, hogy a tagállamok akár abban is beleegyezhetnének, hogy egy független testület felügyelje a drónok alkalmazását. De hogyan is néznek ki egy ilyen testület? E, a civil szervezetek vagy állami hatóságok működnének együtt egy ilyen testületben, vagy egy parlamenti testületről lenne szó. Aztán átláthatóság. A nemzeti biztonsági érdekeket azt mondja, hogy mindig előrébb lehet vinni, úgy, hogyha az átláthatóságra támaszkodunk, és itt különböző nemzetközi elveket is lefektet. De hát a gyakorlatban ez hogy néznek ki? Hogyan tudjuk elérni azt, hogy a biztonsági érdekek ne akadályozzák az átláthatóságot. És akkor végül egy kérdés az LKS-hez, az elszámoltatottság kapcsán. A tanulmány azt ajánlja, hogy a már létező igazságszolgáltatáshoz hozzáférés biztosító rendszereket alkalmazni kellene azok esetében is, akik áldozatává válnak felfegyverzett drónokkal végrehajtott légicsapásoknak. Itt kérdés, hogy ezek a rendszerek valóban alkalmazhatók-e ezekben az esetekben. Aztán Kolonovszki úr a Nemzetközi Vörös Kereszt. Az Obama kormányzat utolsó hónapjai idején egy közös nyilatkozat született meg a drónokról, ezt néhány tagállam az EU részéről támogatta. Ezzel kapcsolatban van-e véleménye, vagy egyáltalán milyen státuszt élvez egy ilyen nyilatkozat? És végül pedig az utolsó felvetésem, nagyon érdekesnek találtam a tanulmányban, hogy azt kéri a tagállamoktól, hogy az EU felé éves jelentésben számoljanak be a felfüggesztett drónok használatára használták-e, vagy semmi az álláspontjuk. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen, Ömeneszkú kolléga. Köszönjük szépen, elnök úr, köszönjük szépen ezt az előadást, illetve mindkét előadást, és az lks nek is a hozzászólást. Mindannyian tudjuk, hogy az Európai Unió már rendelkezik egy közös álláspont a fegyverzett trónokra vonatkozóan. Ezt tükrözte az Európai Parlament állásfoglalása. Illetve Mogherini asszony, Donald Tusk is tükrözte már nyilatkozataiban ezt, és mindannyian egyetértünk abban, hogy közös álláspontra van szükség, és ebbe az irányba akarunk haladni. Tudjuk, hogy ez egy jó dolog, az LKS tisztázta is azt, hogy a, a tagállamok nem alkalmaznak felfegyverzett drónokat, csupán megfigyelési vagy polgári célra használják a tagállamok a drónokat, ami nagyon jó. Mégis szükségünk van, hogy az exportokat szabályozzak. Erre valóban szükségünk van, és valóban sürgősen kell itt valószínűleg már felépnünk globális szinten. Hogyan vélekednek ez? Lehetséges? Lehet a jelenleg érvényben lévő szerződés keretén belül, hiszen vannak olyan tagállamok, mint tudjuk, akik, amelyek a szubszidiaritás elvére hivatkozva ellenzik az ilyenfajta fellépéseket, vagy más uh, okoknál fogva lehet, hogy ellenezni fogják azt, hogy a jelenleg érvényben lévő szerződés ilyenfajta álláspontok kialakítására is felhasználjuk. Tehát a jelenlegi szerződés alkalmas arra, hogy szabályozzuk ezt a területet, vagy sem. És még egy kérdés, mi a helyzet a harmadik államokkal? mondjuk azt, hogy az EU-n belül mi ideális helyzetben vagyunk, és mindannyian egyetértünk, hogy ne használjunk felfegyverzett trónokat, vagy a nemzetközi jognak megfelelően bizonyos esetekben majd alkalmazhatjuk, és mi teljes mértékben tiszteletben adjuk a nemzetközi jogot. De mi a helyzet, ha harmadik államokkal? A kollégám sem már néhány helyzetet. Az Európai Unió egyáltalán van olyan helyzetben, hogy megállítsa őket, hogy ne használhassák fel a felfedezett trónokat, vagy csak egyszerűen azt tudjuk garantálni, hogy mi jó fiúk legyünk, de nem tehetünk semmit az ellen, hogy mások uh, ne tegyenek rossz fát a tűzre. Mi az Európai Parlament, a tanács, a bizottság, megállíthatunk más tagállamokat, vagy harmadik államokat, hogy használják ezeket? Köszönöm szépen, elnök úr. Gratulálok a szakbizottságnak, hogy ezt a nagyon fontos munkacsoportot megszervezték. Már csak azért is, mert nagyon fontos az autonóm légijárműveket, a drónokat átvizsgálni. Ezeknek a száma csak növekedni fog az elkövetkezendő időben, úgyhogy nagyon fontos a taktikai felhasználásukról épp ugye gondolkozni, mint az emberek, vagy a javaink védelméről. Persze a lövészek számára ez nagyon hasznos lehet, és taktikai műveletek szempontjából is, hogyha mondjuk a műholdakra gondolunk, vagy azokra a hálózatokra, amik a pozíciók meghatározását megkönnyítik. Jogi szempontból nagyon fontos, hogy ezeket a, a drónokat igen szigorúan szabályozzuk, különösen a nemzeti, nemzetközi jog szempontjából kell pontosnak lennünk. Van némi aggályom ezzel kapcsolatban. A globális terrorizmus elleni háborúról beszélve, amikor területen kívüli vagy okhatóságon kívüli műveletekben használják, hát pont erre találták ki tulajdonképpen, és az USA is csinálja ezt. De vannak ennél sokkal konkrétabb problémák is. Van olyan ismeret, mi szerint az Európai Unió egyes tagállamai is használnak ilyen drónokat a katonai műveleteikben. Más oldalról az USA közös bázisokat használ Európában ahhoz, hogy nemzetközi célok, pontok ellen nemzetközi joghatóság alá tartozó esetekben támadásokat hast, hajtsanak végre. Hol fognak, hol tudnak leszállni ezek a drónok. Közös álláspontra van szükség, ami nagyon szigorú a fegyveres drónok használatával kapcsolatban. Ez pedig tudjuk, hogy a nemzetközi ö, emberi jogok körébe tartozik. Köszönöm szépen. Úgy gondolom, ez egy nagyon fontos és jelentős munka, és remélem, hogy meg is tudjuk ezt valósítani, legalábbis Európában, és aztán talán a multilaterális globális szintéren is. Három pontot szeretnék itt röviden megemlíteni. Ez a ház két héttel ezelőtt egy nagyon érdekes állásfoglalást eh, foglalt el a Mádi jelentést, amely a jogi és erkölcsi szempontjait vizsgálja a robotok felhasználásának. Én úgy gondolom, ez egy rendkívül fontos szöveg, ami itt született, és talán a mai témánkkal kapcsolatba is hozhatjuk. Ott erkölcsi szempontokra is kitértek, de ugyanakkor arról is, hogy a jogi kereteket hogyan lehet megteremteni polgári jog területén, milyen lehetőségek vannak, és itt tovább és itt egy törvénytervezettel próbáltak előállni a kollégek. Aztán második pont, már többször beszéltünk erről, az állam nélküli, nem állami szereplők, úgy gondolom ők egyre nagyobb szerepet játszanak. Ők azok, akik illegális vagy erkölcsileg nem támogatandó fegyverekhez nyúlnak, hogyan lehet őket bevonni a mi erőfeszítéseinkbe, hogyan lehet őket kezelni. És a harmadik pont, tulajdonképpen erről is esett, már szó, az az, hogy sok trónt egészen más célból hoznak létre, leginkább kereskedelmi célokat, megfigyelési célokat szolgálnak a drónok, és tudjuk, hogy a kettős felhasználású termékek esetében bizony az eredeti céltól eltérően más célra is felhasználják ezeket az eszközöket, és itt a határ a kereskedelmi és katonai felhasználás között egy nagyon nehezen meghatározható határ van ám. Úgy gondolom fontos erre is kitérni. Köszönöm. <coughs> Grazie. Allora, mm, mi pare di poter dire questo, che intanto darei... Köszönöm szépen. Azt hiszem, Először az úriembernek kéne megadnom a szót, hiszen Lockbiller azt, hogy nagyon sok kérdést tett fel önnek, és utána jöhetnének a vendégeink. Parancsoljon! very much, and uh, thank you for all the interesting questions. Köszönöm szépen, köszönöm a nagyon érdekes kérdéseket és megjegyzéseket, mondja Ritveld asszony. Azt hiszem, hogy jelen pillanatban nehéz a tagállamok között teljes meg megegyezést látnunk ezekben az ügyekben. Fontos tényező ez, amikor a külügyi szolgálatnak valamit elő kell mozdítania látom, hogy a szakbizottság néhány tagjai, na, tagja szerint cselekednünk kéne, és természetesen erről be fogok számolni otthon a hivatalban. Az, hogy már is egy állásfoglalást elfogadott az Európai Parlament, és nem reagált erre senki, ez is mutatja, hogy még mindig szerepel a napi renden előkelő helyen, Úgyhogy természetesen erről be fogok számolni a felettesének. Vannak persze olyan ügyek is, amik nem teljesen EU kompetencia alá tartoznak, és mások is, ahol nem biztos, hogy a tanács egységes lesz. Fontos ez a vita, mindenképpen sor kell, hogy kerüljön rá EU-s szinten. Természetesen a külügyi szolgálat mindent meg fog tenni ennek érdekében, hogy ez megvalósulhasson, ezért vagyunk ma is itt. Érdekes volt azt is hallani, hogy más problémák is vannak, például a gyilkos robotok. Természetesen ezekről is kell beszélni, például az ENSZ-ben, a CCW-ben, és azt is nagyon érdekes lenne meghallgatni, hogy az Európai Parlament szeretne -e ezekbe a vitákba saját jogán hozzászólni. Volt egy kérdés, amit nem értettem jól, Lochbiller asszony részéről, hogy most új nemzetközi jogszabályokat szeretne látni? A védelemre vonatkozólag? Vagy, vagy ez igazából a jogi szakértő felé volt kérdés? Ezt nem annyira értettem. Köszönöm. So one question was, uh... Az egyik kérdés az volt, hogy ebben a tanulmányban a fegyveres drónok használatáról az, arról van szó, hogy közös EU-s döntésre van szükség, ez részben a parlament felelőssége, nyilván ez az én véleményem is. És az a tanulmány azt mondja, hogyha valakit vagy valakinek a család, valaki megsérül, vagy valakit megöl egy fegyveres drón, akkor az illető családtagja igaz, tagjának igazságot kell szolgáltatni és kompenzálni kell. Ezt az ajánlást milyen szemmel nézi a külügyi szolgálat? Köszönöm, hogy pontosította a kérdést, nem tudok rá válaszolni, de nagy örömmel fogok későbbiekben választ adni. Nagyon fontos az, hogy a kutatás és a konklúziók levonása megfelelően megtörténik, hiszen a közös biztonság és védelmi politikáról beszélünk az EU-ban. Nagyon fontos politikai kezdeményezés ez, és az egész drón keret nagyon fontos ezen belül. Úgyhogy kérem, összpontosítsunk ennek a konkrétumaira mert ha minden tagállam a saját szakpolitikai irányába megy, akkor az problémához fog vezetni. Konkrét válaszokra, konkrét konklúziókra van szükség. Minden vendégünknek adok 5 percet, hogy reagáljanak, és most fordított sorrendben kapják meg a szót. Köszönöm szépen! elnök úr, köszönöm a különböző hozzászólásokat, kérdéseket is. Egy csoportban, egy csokorban próbálok válaszolni rájuk, hiszen kapcsoltok egymáshoz. A külügyi szolgálattal egyetértek abban, hogy a drónok önmagukban nem jelentenek problémát, inkább az, amit mit csinálunk velük, hogyan használjuk őket, és milyen kontextusban ez okozza a problémát. Hiszen, hogyha valaki um, háborús bűnt akar elkövetni, azt egy konyhakéssel is megteheti végső soron, viszont a válogatás nélküli gyilkolászás drónokkal az már nagyon komoly baj. Vannak a nemzetközi jogban és a humanitárius jogban is már is jogszabályok, amelyek továbbra is érvényesek és alkalmazandóak a drónok esetére is, és meggyőződésem, hogyha ezeket a szabályokat meg akarjuk nyitni azáltal, hogy újabb szerződéseket fogadunk el, akkor nagyon komoly kockázata lesz annak, hogy gyengítjük a védelem szintjét ahelyett, hogy erősítenénk. Ezt azért mondom, mert új szabályokat említettek. De ugyanakkor a meglévő jogoknak a megerősítése és ezekre való emlékeztetés az nagyon fontos lehet, hiszen ezeket gyakran nem veszik figyelembe. Úgyhogy meg kell erősíteni, hogy valóban ezek léteznek, és érvényesek, és tiszteletben kell őket tartani. Nagyon fontos, hogy ezekben megállapodjunk, ez kell, hogy legyen egy Európai Uniós közös álláspontnak is a célja. Definiáljuk ezeket az elmosódó kontúrokat, például a földrajzi hatály tekintetében, például a területen kívüli terrorizmus esetében. Nagyon fontos, hogy megfelelő, elfogadható jogi kerete legyen ezeknek a fellépéseknek ami az exportok ellenőrzését illeti. Ebben az esetben is azt gondolom, hogy fontos hangsúlyozni, hogy az EU már is nagyon sokat tett. 98-ban például egy a fegyver exportra vonatkozó viselkedési kódexet fogadtunk el. Nem volt ez kötelező érvényű, de a 2000-es években egy közös álláspont is megszületett, és az is hangsúlyozta, hogy mennyire fontos, hogy különböző kritériumok alapján az emberi jogokat figyelembe tar- vegyük, mielőtt egy célországba elkezdünk fegyvert exportálni. Tehát vannak szabályok, azonban ahol egy kicsit rosszabb a helyzet, az a nemzeti végrehajtás kérdése különböző országokban. Egy kicsit eh, lazán veszik, és mm, lazán alkalmazzák ezeket a szabályokat, akkor, amikor eléggé érdekes szerződésekre tudják rátenni a kezüket bizonyos országok fegyvergyártói. Ami pedig az Obama nyilatkozatot illeti, a két mandátum alatt exponenciálisan nőtt a fegyveres drónok használata az USA által. Ez tény. Az ilyen jellegű nyilatkozatok persze politikai nyilatkozatok, de hát ez félretéve ezeknek is lehet hatása a jogokra. Ezt nem lehet tagadni, de önmagukban nem elégségesek. Köszönöm. Well, thank you everyone for your um, comments. I appreciate also hearing the presentation from. Um... Jó, akkor szeretnék Kolanowski úrhoz az hasonlóan rámutatni néhány olyan kérdésre, amelyeket összefognék, mert sokszor jogi aspektusokkal foglalkoztak a kérdések. Vannak olyan határok, ahol az én szakértelmem már nem megy tovább tagállamok eldönthették stratégiai szükségleteiket, de ez a kérdés is nagyon sürgető. Anélkül, hogy lenne valamilyen megállapodás, hogy mik legyen a, bevet, a katonai e, műveletek során a, a bevetési e, szabályok. A, e, a kockázat fennáll, hogy a, ezeknek a töredezettsége akadályozza a helyzetet. Most mindegy, hogy milyen fajta drónokról van szó. És szeretném hangsúlyozni, hogy nagyon fontos, hogy inkább egy, épp ezért egyelőre így külön maradjanak, ezek nem egy csomagban foglaljuk őket a drónok már jelen vannak, használják őket az államok, és el fognak terjedni, épp ezért nagyon fontos, hogy egységes megközelítést alkalmazon az Európai Unió. Jelenleg időket élünk át, ugyanakkor fantasztikus lehetőségek is vannak az EU számára. Tusk elnök úr is mondta, hogy hogyha nem egyesítjük erőünket, akkor kudarcot szenvedünk. Tehát ezért fontos az együttműködés a tagállamok között, e, világosá kell tenni a jogi kereteket. A drónok azok ugyanolyan, mint e, más fegyverek, ugyanakkor e, a drónok nak a használata az alacsonyabbra teszi annak a küszöbét, hogy mikor lehet őket használni, és épp ezért földrajzilag túlmutat ezeknek a használata a csatatereken. Tehát ez a két elem nagyon fontos annak megértésében, hogy miért mások a drónok, mint a hagyományos fegyverek. Tehát, hogy összefoglaljam, könnyebb szabályozni, vagy másoknak a viselkedését elítélni, hogyha együtt tesszük ezt. Tehát ezzel mi erőt demonstrálunk. Tehát ez egy gyakorlatias megközelítés. Az én jelentésemben kérdezték azt, hogy van egy felügyelő szervezet, az Európai Parlament játszhat ilyen szerepet, ők jelenthetnék a visszaéléseket. Nem tudom, hogy a tagállamok ezt megtehetnék-e, a, az átláthatóság kérdése azt a kényszert teszi a tagállamok vállára, hogy együttműködjenek és segítsék egymást a dróncsapások során. Épp ezért nagyon fontos, hogy láthassuk, hogy mi történik, milyen fajta párbeszédeket folytathatunk a jogi keret és annak az értelmezése az nem mindent világos, és épp ezért fontos egy ilyen felügyelő szerv. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Nagyon szépen köszönöm. Kolanovszkó úrnak és Dorsze asszonynak a részvételüket. Ez a vita nem állít meg, hiszen még el kell mélyíteni a gondolkodást, és fel kell gyorsítani a dolgokat, hogy európai szinten közös álláspontot tudjuk kialakítani. Most már akkor a napirend következő pontja következik.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 Grazie. Bene, iniziamo. Nos, akkor most elkezdjük az eszmecserét, mert megérkezett minden meghívót. Bolíviában, bolíviai emberi jogi helyzetről beszélünk, különös tekintettel a gyermekmunkára és a kiskorúk elleni szexuális erőszakról Latin Amerikában. A bizottság áprilisban küld egy küldött delegációt Bolíviába, most készítjük fel ezt a munkát, készítjük elő ezt a munkát, de a fő célkitűzés az, hogy ebben az országban megvizsgáljuk az emberi jogok helyzetét, és a látogatás alatt a delegáció a kormány és a minisztérium képviselővel fog találkozni, az emberi jogok védőit, a parlamenti képviselők, civil szervezetek, női szervezetek képviselőit, akik a gyermekmunka ellen harcolnak és a, nem, az ENSZ-nek és a nem kormányszerveknek a Bolíviában lévő képviselőivel is tárgyalunk. Ezen kívül börtönökbe is teszünk látogatásokat, és egy projektet is megnézünk, egy olyan házat látogatunk meg, amely a családi erőszak áldozatai ezeket a nőket egy bizonyos épületben helyezik el. És Máté asszony és a londoni fejlesztési intézetnek a képviselője is szociológusok is a gyermekek és a fiataloknak a nemzeti intézetének a képviselőivel is beszélünk majd. Nos, akkor most kezdjük. Alonso asszonynak adok először szót. Köszönjük, köszönöm szépen, hogy itt lehetünk. Remélem, hogy hasznos eszmecserét tudunk. Az Oxfamnak a szerepéről beszélek Bolíviában, foglalkozok a nők elleni erőszakkal, és az őszülötte, benszülötteknek a szervezetével. Először is a nők elleni erőszakkal kezdeném. Milyen háttér van? A bolíviai nők 44 a pszichológiai erőszakot szenvedett, 36 fizikai, és 15 a pedig szexuális erőszak áldozata. 2016-ban 42 ezer erőszakot számoltak, és ezek az erőszakok, ez az erőszak inkább a benszülött nőket érintik. Milyen jogi keretben dolgozunk? Bolívia tulajdonképpen haladó, van két keret terv a 348-as például törvény, amely a politikai zaklatás áldozataival foglalkozik, tehát nem csak a családon belüli, hanem a politikai erőszak is és aztán a nők elleni erőszakkal is foglalkozik, de most nem akarok részletekbe menni, csak néhány megjegyzésem lenne. Az Oxfamnek van egy jelentése, amely a megszegett ígéretekről van szó, a második pedig a joghézakokkal foglalkozik, amely a nők elleni erőszakkal kapcsolatos jogkézakokról beszél. Összehasonlít hét országot, és Bolívia is bele tartozik. Ezt márciusban indítottuk el. Világos, hogy vannak jogszabályok, hát akkor mi a probléma? Ez a végrehajtással kapcsolatos. A jelentésben megállapítottuk, hogy három joghézag stádium van. Az első az emberek, tehát azok a felelősek, akiknek végre kellene hajtani ezeket a jogszabályokat, nem, nem követik az eljárásokat. Aztán például, hogy a nők erőszakos eseteinek a jelentésével kapcsolatos. Tehát például hogy megvédik-e a nőket. Aztán nyilvánvalóan az infrastruktúrák és a szolgáltatások keretében vannak hiányosságok, csak 30%-a a a településeknek gondoskodnak a női menedékhelyekről, ahova a nők menekülhetnek. A harmadik pedig a nők kezelése, tehát hogy hozzáférnek -e a jogi segély, jogsegélyhez, jogi szolgáltatáshoz, a, tehát a bírákhoz és a többi. Bolíviában felmerül a kérdés, hogy hogy lehet ezekkel a problémákkal megküzdeni. Ezek mind benne vannak a jelentésben. Tehát, mint mondtam, a jogi keret lét meglétezik, de azért van még jogi szakjobbzályokra szükség, de nem ez az egyetlen megoldás, ugyanis a társadalmi normák nagyon fontos szerepet játszanak. Ki akarják találni, hogy a 25 év alatti bolíviaiak közül ismernek-e a saját környezetekben valakit, akik erőszak áldok a áldozata lett. Akarnak találgatni? Tehát, hogy hány fiatal találja ezt? Tízből kilenc ismer olyat, aki már erőszak áldozata volt. Ez a fiatalok között van így. De még akkor is, hogyha ilyen nagy számban történnek erőszakos esetek, a többiek azt mondják, a, t- a legtöbben azt mondják, hogy hát legjobb azért nem be- beavatkozni. Ez a magánélet területére tartozik. De 85%-a elfben ezeknek a fiataloknak közbelépne. Ez Bolíviának vezető szerepet biztosít Latin Amerikában és a Karib-tengeri országokban. De van egy szervezet, az ACT, amely arról beszél, hogy hogyan lehet változásokat eszközölni, tehát hogy hogyan tudnak az emberek fellépni, hogyha a környezetükben erőszak történik és ez a kamp, ezt a kampányt azért indították, hogy a, az interneten és a közösségi médiában felhívják a figyelmet arra, hogy hogyan léphetnének fel egy erőszakos cselekmény esetén. És mivel ezek a nők szabadságát korlátozzák, ezért hívják föl rá a figyelmet a közösségi médiában. A második kérdéscsoport az a benszülöttek jogaival foglalkozik. Bolíviában megpróbálják egy energiaterm, az energiatermelési lehetőségeket kihasználni. És mi már régóta dolgozunk olyan területeken, ahol kibányászás, kibányászás folyik, ott konfliktusokat találunk a helyi közösségek között. És az Oxfam a kormánynak az elkötelezettségét támogatja, hogy a közösségekkel valós konzultációt folytassanak arról, hogy mi történik, de e körül is konfliktus lehetőségeket látunk. Van egy olyan eszköz, amelyet már felhasználtunk a gyakorlatban. Ez egy társadalmi monitoring eszköz, ezt az emberek által az embereknek eh, készítették, tehát hogy a közösségek a saját eh, területüket, eh, ahol a benszülöttek érnek, ellenőrzik. Ez egy rendszeres módszertan, amely a lehetséges, lehetséges lehetőségekről beszél, e, és segít a közösségeknek és a döntéshozóknak e, abban dönteni, hogy az ő döntéseik hogyan fogják, fognak hatni ezekre a közösségekre és e, megpróbálják kisebbíteni ezeket a hatásokat. Meg kell erősíteni az infrastruktúrákat, szükség van politikai akaratra, eszközökre, ugyanakkor el kell jogilag esmerni azt is, hogy ez hogyan jelenthet mindenki számára a fejlesztést, nem pedig csak néhányra. Nos, szeretném akkor a fő üzenettel összefoglalni azt, amit mondtam. A nők elleni erőszakban két ilyen fontos e, üzenet van, és mint hallottam, képviselők mennek Bolíviába, nekik is felhívnám erre a figyelmét. Az első, meg kell próbálni az Axom és az UNDP szeretné felhívni, tehát egy riasztást indítani, hogy reagáljanak a nők elleni reoszakra, és egy minisztériumok közötti bizottságot is létrehoztak, de mi szeretnénk, hogyha ezek a mechanizmusokat elsősorban finanszíroznák, tehát hogy a szükséges forrásokat biztosítanak számukra. Tehát tehát riasztani kell a nők elleni erőszak miatt, aztán a másik, a szociális normákkal kapcsolatos kampány, tehát hogy elfogadják a társadalomban azt, hogy mit is jelent a, a, az erőszak. Aztán a benszülöttek jogait illetően szükség van egy megfelelő konzultációra a benszülött közösségekkel, és ennek is megvan a módszertana, és ennek a társadalmi környezetvédel, környezeti monitorozásnak a szerepe. Köszönöm szépen. E- Köszönöm szépen. Most pedig Boston asszony kapja meg a szót. Üdvözlök mindenkit! A kollégám által elmondottakat egészítenem ki elsősorban a kiskorú a lányok elleni szexuális erőszakról fog beszélni. A Latin Amerikában számos országban elkövetett szexuális erőszakról, állított össze egy tanulmányt, itt elsősorban Bolíviával, Kolumbiával, Ecuadorral, Perúval foglalkoztunk, de más országokkal is, és ami a jelen eszmecserét illeti, hát itt mindenképpen Bolíviát szeretném kiemelni. Ami az adatokat illeti, nagyon kevés az elérhető és összehasonlítható adat a szexuális erőszakra vonatkozóan Latin Amerikában, mert hát nagyon kevesen jelentik ezt be, nem regisztrálnak túl sok ilyen erőszakos cselekményt. Nagyon sokszor ezt elhallgatják a közösségekben, a felmérések azt mutatják, hogy az elkövetők általában a bizalmi körön belül vannak, sokszor családtagok, tanárok, szomszédok, család barátai, lelkészek és így tovább, és emiatt még inkább titkolják, elhallgatják ezt a cselekményt, és különösen a gyerekek kitettek a szexuális erőszaknak ebben a közegben. De mégis szerettük volna az adatok hiányában is valahogy felmérni a helyzetet, és a szomszédos Perúval kívántuk összehasonlítani Bolíviát, ott ötből egy nő tapasztalt 15 éves kora előtt már szexuális erőszakot, globálisan pedig a lányok 18%-át érinti ezt. Bolíviában úgy becsüljük, hogy hasonló arányban a lányok 20%-át érinti a szexuális erőszak, méghozzá 15 éves kor előtt a kamasz lányok, tehát 12 és 18 év közötti lányok a leginkább kitettebbek a családon belüli szexuális erőszaknak, illetve a családon kívül el, szexuális erőszaknak is. Leginkább ők, őket érinti az, hogy családon belüli vagy bizalmat élvező személyektől szexuális erőszak éri őket, és a kulturális közeg általában a lányokat hibáztatja, különösen ebben a kamaszkorban. A nők elleni erőszak eh, szorosan kapcsolódik a patriarchális társadalmi felépítéshez, és hát ez eh, csatlakozik a többi előadáshoz. Itt eh, hasonló a mintázat minden országban, ugyanazok a sztereotípiák, a maszkulin és feminin nemi szerepek hasonlóan alakulnak ezekben az országokban, és mindenképpen a további életüket is végigkíséri ezeknek a lányoknak ha korai erőszak ér őket. A jelentésben itt eh, különböző arányokat, a aránytalanságokat, a diszkriminációt, a büntetlenséget vizsgáltuk, ezek fontos tényezők, és a kor, a nem, a származás nagyon fontos diszkriminatív elemek, a fizikai erőszak eh, tulajdonképpen fegyelmezési módszerként áll fenn Bolíviában, az Andok országaiban, ez széles körben elterjedt, és ez is sérülékenyebbé teszi a lányokat a szexuális erőszakra, háztatáson belül és azon kívül is. A patriarch a patriarhátus, eh, tehát egy veszélyes, veszélyeztető tényező, de emellett a nemi diszkrimináció, a kor és a származás alapján történő diszkrimináció, ez pedig azt jelenti, hogy különböző tényezők erősítik egymást, és azon lányok esetében, akiket több diszkriminációs ér, például kiskorúak, sötétebb bőrűek, szegényebb rétegből származnak, ők még inkább kivannak téve a szexuális erőszaknak, azok a gyerekek is, azok, akik szolgálóként, háztartási alkalmazottként dolgoznak, ez egy nagyon elterjedt gyakorlat Bolíviában, és a háztartásban élő férfi személyek nagyon gyakran élnek vissza a helyzetükkel. Evo Morales elnök alatt az őslakos lakosság Bolíviában több jogot és, és jobb társadalmi helyzetet élvez, de ez nem jelenti azt, hogy a nők elleni erőszak, vagy a gyermekek elleni szexuális erőszak csökkent volna a körükben. Az őslakos közösségek ezen kívül pedig általában a közösségi igazságszolgáltatás részesítik előnyben, és nem jelentik ezeket az eseteket. A kutatásaim során találkoztam egy orvostanhallgatóval is, aki eh, jól ismeri az ottani gyakorlatot, és idézném őt, egyik éjszaka, amikor szolgálatban voltam az egészségügyi központban, Omaszújos tartományban, akkor egy 50 éves nő behozott a 11 éves kislányt, aki erősen vérzett, és azonnal sebészeti beavatkozásra volt szüksége, és amikor megkérdeztük, hogy mi történt, akkor arról számoltak be, hogy a karnevál során a kislány hamarabb hazament, mint a család többi tagja, hogy lepihenjen, egy szomszéd pedig csatlakozott hozzám, állítólag azért, hogy hazakísérje, de aztán az otthonában többször is megerőszakolta. A szülők később a vérző kislányt megtalálták, amikor hazatértek, de nem akarták a hatóságoknak bejelenteni a bűncselekményt, hanem a lapazi kórházba vitték el a kislányt, és eközben az elkövetővel a szomszéddal egy alkut kötött a család, és ez a fajta alkudozás, barterezés ez egy nagyon elterjedt gyakorlata a helyi igazságszolgáltatásnak és ez az orvostan hallgató, illetve az egészségügyi szakdolgozók nagyon sokszor találkoznak ilyen esetekkel. A helyi kultúrában ez elfogadottabb, hogy így rendezzék az ügyet, mint hogy hatóságokhoz forduljanak, még akkor is, hogyha a helyi önkormányzatnál van olyan személy, akihez fordulhatnának szexuális erőszak, vagy eh, lányok ellen elkövetett erőszak esetében. Tehát ez kulturálisan elfogadott igazságszolgáltatásnak felel meg. Itt a közösségi vezetők egy alkut tárgyalnak ki, és ez legitimálja a gyermekek elleni erőszakot, pénz vagy más jutatás fejében a gyermekek, nők jogait megsértheti. Ez a történet arra is rávilágít, hogy milyen sok esetet nem jelentetnek be, és nehéz ezért felbecsülni, hogy milyen számokról van itt szó, hiszen adatokkal nem rendelkezünk, nem tudjuk, hogy hol mi zajlik pontosan is. További problémák is jellemzik a, a bűnügyi eljárásokat nagyon lassan, lassan haladnak az eljárások, különösen a vidéki területeken egy-egy bíróságnak nagyon sok esetekkel foglalkoznia, és nagy a lemaradás. 2014-ben éppen ezért, hogy megoldják ezt a problémát, ezt a lassú igazságszolgáltatásból élve, egy törvényt hoztak arra vonatkozóan, hogy gyorsítsák fel a jogi eljárásokat, különösen azokat az eseteket, ahol ilyen kényes bűncselekményekre kerül sor. Ez biztos, hogy bizonyos mértékben segítette ezeket az eseteket, ahol akár két héten belül is megoldották az eseteket, miközben régebben éveken keresztül kellett a városi bíróságra járni a szülőknek. De összességében mégis a nemi alapú előítéleteket, erőszakot nem oldotta meg, illetve az állam és a polgárok közötti bizalom hiányt sem sikerült ezzel a törvényen megoldani. És mit tesznek az országok? Merül fel itt a kérdés. A legtöbb érintett országban, Bolíviában is viszonylag újonnan bevezetett gyermekjogi törvények születtek, amelyek elítélik a gyermekek elleni erőszakot, illetve magát a szexuális erőszakot is, ezek általában megfelelnek a nemzetközi gyakorlatnak, de azonban gyakorlatban nagyon nehéz meghatározni azt, hogy mit jelent azt, hogy közös megegyezésen alapuló szexuális aktus beleegyezette a gyermek vagy sem, és sokszor politikai kérdést is csinálnak ebből, és ezt nézkessé teszi a jogszabályok betartását, különösen a 12 és 18 év közötti lányok esetében. De mégis a globális trendeket, ha megnézzük, akkor azt láthatjuk, hogy a legtöbb országban, Bolíviában is külön egységek, osztályok jöttek létre, hogy a gyermekek jogait védjék, a gyermek és ifjúságvédelmi hatóságot hoztak létre Bolíviában, eh, telefonos segélyvonalakat hoztak létre. Ez nagyon hasznos lehet, hiszen könnyen hozzáférhető és anonim módon lehet a felnőtteket megkerülve lehetőséget biztosan a gyereknek ahhoz, hogy berendség, ha összekért őket. A gyermek eh, és ifjúságvédelmi ügynökség nagyon sok témával foglalkozik, a szexuális erőszakkal, is, amelyet gyermekek ellen követnek el. A szexuális erőszakot túlélők azonban nem sok támogatásra számíthatnak, itt erőforrás és pénzügyi forrás hiányában maga a képzés sem működik. Ezen kívül a felvilágosítás, szexuális oktatás helyzete is nagyon szegényes, a nemi előítéleteket meg kellene változtatni ahhoz, hogy egyáltalán bármiféle változás történjen a gyermekek ellen elkövetett szexuális erőszak tekintetében. Fontos itt az iskolák bevonása. Végezetül pedig elmondhatjuk, hogy Latin Amerikában, így Bolíviában is van intézményes keret arra, hogy fellépjenek a kiskorúak ellen elkövetett szexuális erőszak ellen, az emberjogi intézmények is működnek, ombudsmanok is léteznek, akik emberi és természetesen a gyermeki jogokat is védik, az önkormányzat részéről, a civil szervezetek részéről is történnek erőfeszítések, de mégis a, az erőforrások, pénzügyi források hiányában nehézkesen nehézkes az előrelépés, ezen kívül pedig a politikai szándék és a koordináció és az integrált szolgáltatások hiánya és megnehezítik a felépést a kiskorúak ellen elkövetett szexuális erőszak tekintetében. Köszönjük szépen! Most pedig akkor Liebe professzor úrnak adjuk meg a szót. Ah, yeah, okay. yeah, había preparado un... Ah, yes, okay. Yo voy a hablar en castellano. Spanyolul szeretnék beszélni. Az a célom, hogy beszámoljak arról, hogy mennyire fontos az új fiatalkorúakra vonatkozó jogszabály Bolíviában, ami 2014-ben született meg, és amely dolgozó vagy munkára kényszerülő gyermekek jogait próbálja védeni. Move. Yes. How can I? Can I do it? You? No, no. Huh? You, you. Yeah, yes, yes. Okay. Okay. Eh, Bolíviában csak úgy, mint sok más országban, globális szinten a gyerekek nagy mennyisége dolgozni kényszerül. Ebből problémák merülnek fel, és ennek az egyik oka az extrém szegénység. Ez az új törvény, úgy gondolom, hogy reagál azokra a tapasztalatokra, amelyeket, amelyeket a politikusok próbálnak megoldani a gyermekmunkával kapcsolatban. Ahelyett, hogy általánosságban tiltanák a gyermekmunkát, ez a jog új utakat keres, olyan új szabályokat, amelyeket tiszteletben kell tartani hogy a gyerekek dolgozhassanak a jog szerint. Más szóval élve, ez a jogszabály megpróbál egy új jövőképet felvázolni a gyermekmunkával kapcsolatban. Figyelembe veszi a konkrét kulturális hagyományokat az ország őslakos közösségeiben. És ez a törvénykönyv megpróbálja megkülönböztetni a különböző típusú foglalkoztatási módokat. Vannak olyan, olyanok, amelyekről inkább a városokban, más, másokról inkább a vidéki területeken vagy az őslakos közösségekben hallunk. Ez az új jogszabály, azt is el kell mondanunk, hogy eléggé különleges és rendkívül újító. Ez az első alkalom, hogy ilyen típusú szabályokat fogalmaznak meg, amely lehetővé teszi a gyermekeknek azt, hogy dolgozzanak, illetve a gyermekek aktívan részt vettek a jogszabály kialakításában. számos ellentmondásosság volt tapasztalható a konzultációs folyamatban, azonban az új elem az egészben az újdonság az, hogy a bolíviai parlament egyáltalán meghallgatta a gyermekeket, és az ő bevonásukkal készített egy új jogszabályt. Nekem úgy tűnik, hogy ez új utakat nyithat meg a probléma megoldása irányában. Azon problémára gondolok, amelyel a dolgozó gyermekek néznek szembe. Maga a jogszabály definiálja azt, hogy milyen szabályokat kell tiszteletben tartani, hogy egy gyermek dolgozhasson. Ezen túlmenően olyan intézményeket hoz létre, amelyek döntő szerepet játszanak a szabályok végrehajtásában. Világszerte léteznek a gyermekmunkára vonatkozó törvények, de nagyon gyakran ezek a szabályok csak papíron érvényesülnek. Ez a jogszabály azonban intézményeket hoz létre, ezeket gyermekjogi tanácsoknak nevezzük, és ezek a gyermekjogi tanácsok azzal a feladattal rendelkeznek, hogy vizsgálják meg, hogy milyen a dolgozó gyermekek helyzete. És utána ezek a testületek döntenek arról, hogy ennek a gyermeknek megadják-e a munkavállalási engedélyt az ő konkrét esetében, vagy nem. A legfontosabb elem szerintem, hogy ezek a tanácsok, ezek a biztosok ellenőrzést gyakorolnak, de ugyanakkor tanácsot adnak a gyermekeknek. Ez lehetővé teszi, hogy közvetlenül javítsuk a gyermekek munkakörülményeit. És egyébként pont ez volt ennek a törvénynek a célja. Mert a probléma az, hogy ezek az intézmények, ezek a gyermekjogi tanácsok még relatíve gyengék, és nincsen elég erőforrásuk. Minden helyhatóságban létre kellene hozni őket, legalábbis a törvény szerint. Azt is előirányozza a törvény, hogy ezek a tanácsok megfelelően képzett személyekkel fel legyenek szerelve, és megfelelően végre tudják hajtani a vizsgálatokat, illetve utána követni tudják a dolgozó gyermekek sorsát. Azt gondolom tehát, hogy kihívás ez az európai közösségek előtt is, hogy hogyan talál olyan intézkedéseket, amelyekkel támogatni lehet ezeket az intézményeket, ezeket a gyermekjogi tanácsokat hiszen kulcsfontosságú elemei ezek a gyermekjogi törvénynek. Úgy gondolom, hogy az úgynevezett gyermekbizottságokat, gyermekekből és tinédzserekből álló bizottságokat is kellene támogatni. Mikről is van szó? Olyan szervezetek ezek, amelyeknek joga van arra, hogy az ország politikáját befolyásolják minden szinten. Úgy is mondhatnánk, hogy az országban egy gyerek és kamasz parlament jött létre. És ez nem csak szimbolikus szerepet játszik, hanem nagyon fontos a szerepe van, hiszen a helyhatóságoknak, a regionális kormányzatoknak és a nemzeti, az országos kormányzatnak is tanácsokat ad. Ez a két szervezet tehát, amit előír, aminek a létezését előírja a gyermekjogi törvény, nagyon fontos alapot képeznek. Természetesen meg kell őket erősíteni ahhoz, hogy jól tudjanak működni. De úgy gondolom, hogy ezen új szervezeteknek köszönhetően relatíve újító ez a gyermekjogi törvény, és egész fontos szerepet játszhat abban, hogy javítsa azon gyermekek helyzetét, akiknek dolgozniuk kell. Hogyha ellátogatnak a helyszínre, ha a delegációjuk Bolíviába utazik, akkor azt javaslom, hogy közvetlenül is vegyék fel a dolgozó gyermekek képviselőivel a kapcsolatot. Így ők maguk tudják majd elmondani azt, hogy mit gondolnak erről a jogszabályról. Ők maguk tudják majd elmondani, hogy milyen támogatásra van szükségük, és hogy mit gondolnak a helyzetekről. Egy picit bele pillantok most a papírjaimba. Még egy dolgot hadd tegyek hozzá. Az utolsó diára ugorjunk, ha lehetséges. A jogszabály elfogadása után több ellentmondásosságra is fény derült. ez úr bizonyára fog erről beszélni. Volt konkrétan az ilóval egy nézeteltérés. Az iló ugyanis az utolsó konferenciáján arra a következtetésre jutott, hogy ez a törvény ellentmondásban van az ILO egyik alapszabályával, a 138-as egyezménnyel, ami a gyermekmunkáról szól, ami meghatározza a munkára fogható gyermekek minimális életkorát. De Emlékeztetném még egyszer önöket, hogy amikor Bolíviába mennek, nézzék meg saját szemükkel, hogy a minimális életkor definíciója és a kódex között van-e ellentmondás. Nézzék meg saját szemükkel, hogy mik a tények. Nézzék meg, hogy ez a törvény, ami új hangot próbál megütni, képes-e vagy nem új lehetőségeket nyújtani a probléma megoldására, amivel a gyermekek szembe kell, hogy nézzenek. Számos tanulmányt végeznek most e jogszabályjal kapcsolatban, amik arra a következtetésre jutnak, hogy a minimum életkor, ami az ILO egyes egyezményben szerepel, nem fogja megoldani a gyermekek problémáját, sőt, éppen ellenkezőleg még több problémához vezet, hiszen a definíció miatt egy csomó csalásra kerül sor, és a gyermekek védelme elsikkad. Köszönöm szépen. A szót most José Ramirez kapja a, az ILO részéről. Nos, ki hogyan határozza meg azt a kort, ameddig iskolába kell járni, és amikor el lehet kezdeni dolgozni. Tehát egy bizonyos korig a gyerekek nem dolgozhatnának, e, mert akkor az a tanulás ideje. Ez azt jelenti, hogy a 128-as cikke a megállapodásnak az megsérti a gyerekeknek az egészségét, vagy pedig a, az erkölcsi létét. Egészen ez a veszélyes munkáig. Én azért beszélek a korról, mert jobban megértik akkor a különböző fogalmakat. A 100 38-as megállapodás, az nem a WTO-nak a megállapodás, hanem a nemzetközi közösségé hiszen 1973-ban a nemzetközi közösség szavazta meg. Ez tíz megállapodásra alkalmazik. Az elsőt az 1919-ben fogadták el, tehát már nagyon régi időre ö, ö, nyúlik vissza. Ekkor határozták meg először azt a legalacsonyabb kort, amikor elkezdhetnek dolgozni a gyerekek. Na most akkor nézzük a vallás, valóságot. Mielőtt folytatnám, megnézzük, hogy a kodex, amelyre a Libel professzor is utalt, ellentmond a minimális kornak, amikor el lehet kezdeni mozdani. Vannak statisztikai adatok, amelyek egyásnak elmondatnak, el, el, egymásnak ellentmondak. 848 ezer gyerek dolgozik Bolíviában. Tehát ebből 800 ezer gyerekmunkát végzett, ami azt jelenti, hogy ez ellentmond a nemzeti jogszabályoknak. Ugyanis Bolívia aláírta a nemzetközi normákat, tehát, ami azt jelenti, hogy 14 avalati gyerekek, akik nem tudnak iskolába járni, vagy pedig veszélyes munkát végeznek, e, e, azok közül 55 ezer nem jár iskolába, és ezen kívül veszélyes munkát végzett. Tehát ez a valóság, amelyen szembe kell nézni. Amikor Liebel professzor új törvényekről beszél, amelyek új normákat akarnak felállítani, az azt jelenti, hogy csökkentették azt az életkor határt, tíz éves kortól most már dolgozhatnak a gyerekek és nem napi három óra munkáról beszélök, beszélek, hanem az egész napi munkáról, és ezen kívül eh, két órát még tanulniak is kell naponta. Tehát a, eh, a bolíviai törvények szerint az oktatás, a kötelező oktatás 12 éves korig tart. Tehát 12 évig kellene, hogy tartson. Tehát, hogyha ez azt jelenti, hogy 16 éves korban fejeznék be az iskolát. De hogyha 10 éves kortól már elkezdhetnek független munkavállalóként dolgozni, vagy fizetett munkásként, akkor ezek egymásnak ellentmondanak, és ez zavarhoz vezet a 138-as e, megállapodást aláírta Bolívia is, és hogyha e, Bolívia 14, e, akkor is, hogyha Bolívia 14 évet állapított meg a, a kornak, amikor elkezdhetnek dolgozni. Nos, a WTO a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet eh, ellenőrizheti ezeket, és eh, a, a eh, hogy, és ellenőrzik azt is, hogy a Bolívia megfelel a 138-as megállapodás egyezménynek a megállapításainak. Épp ezért szeretnék rávilágítani erre a kérdésre. E, a törvényben van egy fejezet, külön fejezet, amely a gyerekek, fiúk és lányoknak a munkaerőpiacra való integráciáról szól. De amikor E, ezt a e, törvényt beiktatták, akkor a szociális társadalmi e, partnereket nem kérdezték meg. Tehát viták folytak, eszmecserék a tagállamok között, és a munkavállalók és a munkaadók közötti szervezetek között amikor a bolíviai hatóságok ezt a törvényt meg alkották, akkor átmenetinek minősítették ezt a törvényt. Azért, hogy megoldhassák 2020-ig a gyermekmunka kérdését. Tehát kivételes törvényről beszéltek, tehát ez azt jelenti, hogy elismerték, hogy ez a törvény ellentmond a nemzetközi normáknak, vagy az előző törvényeknek Bolíviában. És ezért a nemzetközi munkaügyi konferencián arról beszéltek, hogy már tíz éves kortól lehet független munkavállalóként dolgozni, és tíz éves kortól pedig alkalmazottként. Tehát a gyerekek mindenféle visszaélésnek ki vannak téve hogyha szegény egy gyerek, akkor az állam nem tud semmit se tenni önök a gyerekek számára, tehát akkor az emberek vállára nehezedik az a feladat, hogy kihúzzák magukat a szegénységből. A 138-as megállapotás szerint növelni kellett volna a minimális kort, de Ekvátor, Ekvadorban, ahol nagyon sok őslakos van, és akik szintén aláírták ezt a 138-as egyezményt, és 14 évben határozták meg a minimális korhatárt a munkavállalásra, és 15 évre akarják emelni ezt. Tehát ezek az államok, amelyek aláírták ezt az egyezményt, a, lejjebbre akarják vinni ezt a korhatárt. Az a bolíviai hatás, hatóságok azt mondják ugye, hogy ez ideiglenes ez az új jogszabály, és hogy kivételes, de igazából a szerződés az emberi jogokat illeten nem engedi meg az ilyen kivételeket. És a 138-as egyezmény azt jelenti, hogy a tagállamok meghatározhatják, hogy mely az a minimális életkor, amelyben elkezdhetnek dolgozni a gyerekek. De mivel ez a jogszabály rendkívüli, megsérti a 138-as megállapodásnak és a nemzetközi jognak a szellemét. Eh, a fiúk, lányok és a serdülők törvénye tíz évben határozza meg a eh, eh, gyerekek munkavállalási lehetőséget, hogyha önálló munkavállaló, és, hogyha, és 12 évben, hogyha fizetett munkavállalók. Mivel munkáknak a nagy része az fekete piaci munka, azt jelenti, hogy ez a jogszabály nem nagyon realista. Mint ahogy mondta az előző előadó, Libel úr is, ellenőrzésre van szükség. Csak 90 munkaügyi felül jár 11 eh, ezer munkavállalóra. És ma Bolíviában 800 ezer gyerek dolgozik. Megnéztem, hogy hány lakosa van eh, Eh, Bolíviának 2008-ban, akkor 9 eh, millió eh, volt, most 11 millió van. Ez azt jelenti, hogy növekedett a lakosok száma, és mutatis mutantis, ez azt jelenti, hogy még több gyerek dolgozik, mint 2008-ban dolgozott. Nos, itt megállok. Ezzel azt akartam mondani, hogy a gyerek és serdülő törvény, ez egy anakronizmus, és olyan, mintha lenne egy olyan vezető, aki ellenkező irányba menne az autópályán, és amikor a rendőrség megállotta megállítja, akkor azt mondja, hogy tízezer autó ment a rossz irányban. az ENSZ elfogadta a 2030-as agendát, programot, amelynek két célközötése van, hogy a gyermekmunkát azt megszüntesse, és a kényszermunkát, a modern rabszolgaságot is megszüntesse az elsőt 2015-ig, a másodikat 2030-ig. Aláírták a tagállamok, köztük Bolívia is ezt. Hogyha elhisszük, amit Libel úr mondott, akkor úgy tűnik, hogy az egész nemzetközi közösség tévedett, és száz év óta a munka, minimális kora, munkavállalás minimális korát illetően tévedtünk. A, 840, 240 millió gyerek volt a század elején, és most 700 milliónál több, és, 2000, és a következő statisztikai adatok azt fogják mutatni, hogy a gyermekmunka, gyermekvállalók száma csökken, de, és hogy gyermekek milliói tanulhatnak most már. Köszönöm szépen. Most pedig megadom a szót Pierre Bónak. öt percet kap, hogyha ez lehetséges, hogy ezt betartsa. Kérjük a mikrofont bekapcsolni. Köszönöm szépen! Megpróbálok nagyon röviden áttekintés nyújtani a bolíviai helyzetről, mielőtt konkrétabban rátérnénk az emberi jogi kérdésekre. Először is, ami a EU és Bolívia közötti kapcsolatokat illeti, nincsen jogi keretei, nincs bilaterális megállapodás köztük ez egy 1990 es andó közösséggel kötött megállapodáson alapuló kapcsolat, és nem igazán diversifikáltuk a kapcsolatunkat Bolíviával. Itt egy rendszeres politikai párbeszédre kerül sor, és itt emberi jogi kérdésekről szó esik. De nincsen külön emberi jogi párbeszéd Bolíviával, hanem a politikai párbeszéd keretében foglalkozunk ez. És a legutóbbi ilyen megbeszélése februárban került sor Brüsszelben, és akkor megvitattunk többek között emberi jogi kérdéseket is. A fejlesztési együttműködésünk igencsak jelentős Bolíviával, az, az EU bilaterális támogatási rendszernek Latin Amerikában a legnagyobb haszonélvezője Bolívia, 2014 és 20 között 281 millió euró támogatást kapnak a kábítószer elleni keres e, fellépés ellen, a vízgazdálkodás, e, nemzeti erőforrásokkal való gazdálkodás területén, és hát az igazságügy területén igen, csak komoly nehézségekkel küzd még az ország, itt komoly reformokra van szükség. És röviden megemlíteném azt is, hogy az EU és Bolívia között igen, csak eltérő álláspontok alakultak ki a kokaültetvényekkel kapcsolatban, hiszen a 22 ezer hektárra kívánja növelni a bolíviai kormány a kokacserjék termesztésére használt területeket, ezt ellenz az Európai Unió, és megpróbáljuk ezt bilaterálisan megbeszélni és megoldani. És röviden megemlíteném a kereskedelmi ügyeket is, hiszen ez is fontos. Nincs érvényben kereskedelmi megállapodás az EU és Bolívia között, de Bolívia egyik kedvezményezetje a GPS plusznak, amely preferenciális hozzáférés biztosít bizonyos országoknak az uniós piacokhoz, de ehhez nemzetközi kötelezettségvállalások szükségesek, ezek közé tartozik például az a kötelezettség is, hogy hogy az ILO egyezményeknek tegyen eleget az adott ország, az említett szabályoknak is. Végül megemlíteném azt is, hogy Bolívia az egyik pilotországként szolgál a 2009-es tanácsi következtetések elfogadások elfogadását követően a demokrácia elősegítése a harmadik országokban ez volt a célja ennek a következtetésnek. Az előadóink eh, részletesen beszéltek a munkaügyi helyzet, szexuális erőszak helyzetéről. Mi általánosabban tudunk eh, véleményt alkodni az emberi kérdésekről. Itt igencsak vegyes a kép, vannak pozitív fejlemények az elmúlt években, különösen a szociális és gazdasági jogok területén, és nagyban javult a helyzet, a lakhatások, a lakhatási helyzet, az életszínvonal javult Bolíviában, itt nagyon komoly növekedési rátát tapasztaltunk az országban és ennek látható pozitív hatása volt a szegénység csökkentésében. Számos nagyon komoly teljesítményt ért el az ország ezen a területen, és pozitív lépések számolhatunk be más területeken is, de azért osztozom abban a véleményben, amelyet egyik előadónk mondott el, hogy a jogalkotási oldalon komoly erőfeszítések történtek, például a nők elleni erőszak elleni fellépés, vagy az őslakosok jogait illetően, de a végrehajtás nem mindig ilyen e, rózsás sajnos. A hatóságok sokszor e, nincsenek megfelelő pénzügyi eszközökkel felszerelve, nem rendelkeznek a megfelelő közigazgatási kapacitásukkal, és általánosságban azt kell, hogy mondjuk, hogy a végrehajtása ennek az általánosságban véve pozitív jogalkodási keretnek nem kielégítő. És itt ezen a területen szeretnénk segíteni is Bolíviának. Azt is arról szót kell állítani, hogy az ENSZ Emberi Jogi Bizottságának tagja 2017 végéig Bolívia, és Bolívia álláspontja számos esetben eltér az uniós tagállamok álláspontjától, de vannak olyan ügyek, ahol nagy az egyetértés, mint például a gyermekek jogainak vonatkozásában, vagy az LMBT közösség tagjainak jogai is ide tartoznak, de azért vannak agályos ügyek is. Most a gyermekmunkáról nem fogok részletesben szólni, hiszen két előadó is foglalkozott ezzel részletekben menően, de a párbeszédünknek egyik nagyon fontos kérdése ez. Monitorozni kell a GSP plusz keretein tett kötelezettségvállalásokat, és ennek értelmében Bolívia közelíteni fogja a nemzetközileg elfogadott ILO egyezményeket. Aztán az is kérdéses, hogy a, ha a jogalkotás nagyjából működik, akkor hogyan lehetne mondjuk például a szólásszabadság terén nagyobb biztonságot garantálni. Itt a kormány nem igazán kritikusan bemutató csatornák, média csatornák vannak előnyben részesítve, és peremre szorulnak azok az újságírók, akik későleg bírálattal élnek. 2013-as törvény megnehezíti a civil szervezetek számára, hogy jogi személyiséggel ruházzák fel magukat, és ez számos uniós szervezet jelenlétet megnehezíti. Itt szeretnénk, ha előrelépés történne. És jó lenne, ha ezek az ügynökségek, szervezetek Bolíviát segíteni tudnák, és folytathatnák a munkájukat. Aztán a korrupció, az igazságszolgáltatási rendszer hiányosságai, ezek mind ahhoz vezethetnek, hogy, hogy az emberi jogokat hatékonyan garantálják. Aztán röviden beszélnék uniós fellépésekről Bolíviából az emberi jogok területén. Ezekkel a témákkal, ahogy mondtam, az EU-Bolívia magas szintű párbeszéd keretében rendszeresen foglalkozunk, ez egy nagyon nyitott párbeszéd, nem eh, feltétlenül egyezünk még mert nagyon gyümölcsöző ez a párbeszéd. Az EU az erőfeszítését a következőkre koncentrálja pénzügyi támogatásra, bizonyos prioritásokat szem előtt tartva, és hát ezeket említettük is, vagy illetve az előadók egy része. Egyik prioritás a jogállamiság eh, erősítése, a hozzáférés az igazságszolgáltatáshoz, szintén fontos. Itt ilyen projekteken dolgozunk, amelyek segítik a reformját az igazságszolgáltatásnak. Egy bírói csúcsra került sor 2016 júniusában, ha jól emlékszem és a korrupció elleni fellépést is támogatjuk. Az üzenetünk a következő. Mi készülünk arra, hogy segítsük Bolíviát az igazságügyi rendszer reformjának végrehajtásában, és az igazságügyi csúcs következtetéseinek monitorozását is végezzük. Itt a párbeszéd ezen a területen folyamatosan zajlik a bolíviai hatóságokkal. Aztán fontos az őslakosok jogének erősítése, mint egy második prioritás. Ezen belül is a már említett legfontosabb ügy az a, a bányászat területén a konzultáció biztosítása törvényben lefektetve az őslakosokkal. Itt is fontos prioritást élvez, amit szintén említettek, hogy fellépjünk a nem erőszak ellen, itt különböző pénzügyi támogatási projekteket finanszíroz az Európai Unió, és megpróbálunk előrelépést elérni a fontos területen a szexuális és nem erőszak elleni küzdelemben. Ennyit szerettem volna elmondani a Bolíviával fenntartott kapcsolatainkról. Ha van még egyéb kérdés, akkor szívesen válaszolok erre. Köszönjük szépen, most pedig két-két percre illetve három perccel megadom a szót Rodriguez Luis úrnak. Just to complete what has... Köszönöm szépen, elnök úr. A legtöbb információ már elhangozott Jean-Pierre és az előtt szólók szájából, de engedjék meg, hogy pár szót én is szóljak. Az Európai Bizottság a fejlesztési együttműködésben több szintet érint. Van egy kétoldalú fejlesztési együttműködés, amit Jean-Pierre is említett, ahol három fő szektorban 290 milliót osztunk el. Az egyik az az igazságügy reformja és a korrupció elleni küzdelem, de ezt kiegészíti az eszköztárunkban egy másik eszköz, egy úgynevezett tematikus költségvetési sor, ahol van egy konkrét eszköz, ez az emberi jogok és demokratizáció előmozdításáért felelős európai alap. Ez különösen a civil társadalom szervezeteire összpontosít. Bolívia esetében jelen pillanatban 8 projektet finanszírozunk ebből, az másik eszközből, és gyorsan megemlíteném, hogy ezekből kettő az LMBT népesség célozza. Az egyik egy LMBT megfigyelőközpontot akar létrehozni, hogy az emberek beállítottságát megváltoztassa, és az LMBT közösség is gyakorolhassa emberi jogait. A másik projektünk pedig az igazságszolgáltatáshoz való hozzáférést fejleszti a büntetőeljárásban lévő emberek számára. Van még egy az emberkereskedelemről, ami különösen a gyerekekre, nőkre és a fiatalokra koncentrál. Aztán van egy másik projekt. A nyolcban ahol a szociális és gazdasági jogokat próbáljuk javítani, különösen a nők, őslakosok és idősek esetében. Van még egy eszköz, ahol a bolíviai partnert, par, parlamentet célozzuk, segítséget nyújtunk nekik, hogy javítsák a kapacitásukat ezen problémák kezelésére, Egy másik eszköz keretein belül, ami a civil szervezetekkel és helyhatóságokkal való együttműködést segíti, vannak még horizontális projektjeink. Még egy sor, ha megengedik, a kétoldalú együttműködés keretében, amellett, hogy az illegális dolgok ellen küzdünk, illetve a természeti erőforrások kezelését próbáljuk megfelelővé tenni. A többi aspektus mind az emberi jogokra, a nemek közötti egyenlőségre vonatkozik, ilyen átfogó problémakörökre, amelyek több szakpolitikai területet vagy tevékenységet is érintenek. Azt hiszem, hogy ezzel kiismerítettem a rám szánt időt. Köszönöm szépen. Köszönöm. a másik, második titkára is itt van a bolíviai nagykövetségnek, hogyha kíván hozzászólni, már is megadom önnek a szót, parancsoljon. Dálma Miernek hívnak, jó napot kívánok! Bolívia nagykövetségéről érkeztem. Csak annyit szeretnék mondani, hogy ez a 2014. július 14-i törvény egy nagyon hosszú folyamat gyümölcse volt. Nagyon hosszas tárgyalásokat folytattunk a, tár, a törvény tárgyaival, az a gyermekekkel, a fiúkkal és lányokkal, valamint a civil társadalommal. Ennek a törvénynek az a célja, hogy a strukturális okait törölje el a gyermekmunkának. Nem tökéletes ez a törvény, persze, mert a világunk sem az, de ez megpróbálja a realitást figyelembe venni, amelyben a kamaszok, a fiúk és a lányok élnek. Az mi kontextusunkban egy olyan útmutatót jelent, hogy ezt a csapást észszerű és realista időn belül meg tudjuk szüntetni a gyermekeknek egyébként kötelező iskolába járni akkor is, amikor dolgoznak. Még van két-három percünk, mondja az elnök. Egy pár beszédre, hogyha bárki kíván hozzászólni esetleg. Parancsoljon! Csak egy dologra szeretnék kitérni, azzal kapcsolatban, amit a nagykövetség képviselője mondott. Ha eljönnek Bolíviába, akkor bizonyos vagyok, hogy látni fogják, hogy ez az új gyermekjogi törvény Bolíviában, ha csak a betűjét nézzük, akkor arról szól, hogy engedélyezi, hogy a gyermekek dolgozzanak. De ha megnézik, tehát hogyha csak ezt nézik, akkor arra a következtetésre fognak jutni, hogy nem felel meg az OIT egyezménynek. Éppen ezért kérem, és hangsúlyozom azt, hogy ezeket a szabályokat alkalmazni kell és ellenőrizni annak érdekében, hogy a gyermekek gazdasági kizsákmányolása megszűnhessen az oktatásukra, az egészségükre, illetve az ő akaratuknak az összegyűjtésére, az ő szabadságjogaik érvényesítésére tér ki ez a jogszabály, ezeket garantálja. Természetesen a törvénynek a végrehajtása az összes előirányzott eszköz felhasználását igényelni fogja. Köszönöm. Én is több dolgot szeretnék mondani, mondja az író képviselője. A gazdasági és szociális politikai haladással kapcsolatban persze nagyon sok előrehaladás történt Bolíviában, jelentős haladásról számolhatunk be, persze talán nem mindig azzal a sebességgel történik az, amit szeretnénk látni, de el kell ismerni a haladást. Ami most minket különösen illet, érdekel, az az, amit az előadók is mondtak, hogy mit tehetünk, hogy javítsuk a helyzetet, és eljussunk oda, arra a pontra, amikor meg tudjuk végre védeni a gyermekeket, oktatásban részesüljenek, és hogyha muszáj dolgozniuk, akkor legalább normális körülmények között tegyék azt. A braziliai regionális kezdeményezése az ILO egyik konferenciájának a latin-amerikai és karib térségek számára engedélyezi a gyermekmunkát bizonyos körülmények között. Bolívia pedig aláírta ezt. Ebben a jogszabályban vannak homályos zónák a gyermekmunkával kapcsolatban. Ez a törvény más területeken megbízhatónak tűnik, de a gyermekmunka tekintetében még további lépésekre van szükség. És hogyha Bolívia, Bolívia regionális kezdeményezésnek ö, tagja akar maradni, akkor talán három oldalú ö, együttműködésekre lenne szükség, hogy a többi ország tudjon neki segíteni. Aztán a 192-es egyezmény a munka legrosszabb formáiról szól, és azt mondja ki, hogy kölcsönös segítségnyújtásra kötelezhető az állam akkor, hogyha ilyen történik, ilyen tapasztalható. Ezért nemzetközi jogszabályok érdek, eh, értelmében Bolíviának kötelezettségei vannak, és ha ezeket a kötelezettségei teljesíti, csak akkor tudunk neki segíteni. Bolíviának tehát meg kell kezdeni a munkát, és meg kell akadályozni a gyermekmunkát, a szarván kell megragadni ezt az ökröt, segíteni kell a bolíviai gyermekeket, és meg kell adni nekik ugyanazt a védelmet, amit világszerte bármilyen gyermeknek meg kell adni, aki ki van téve a legrosszabb munkaformáknak. Elnök, köszönöm szépen, köszönöm szépen a hozzászólásokat, rendkívül hasznosak lesznek ezek az információk a bolíviai delegáció számára. Ahogy látják, a napirendünkön szerepelnek rendkívül fontos témák, Ezekkel kell majd foglalkoznunk a lapázi üléseken is. Biztos vagyok benne, hogy ezek rendkívül gyümölcsöző találkozók lesznek. A demokratizálódás folyamatát szeretnénk támogatni Bolíviában, illetve olyan jogok érvényesülését, mint például a kiskorúak védelme. Ezekről a témákról volt tehát szó. Köszönetet mondok mindenkinek, és lassan tovább lépünk a napirendünk következő pontjára. <clears throat> Köszönöm szépen. Nézzük akkor az utolsó napi rendi pontot. Az Európai az emberi jogvédők regionális hálózatának erősítésére a Nyugat-Balkánon, Kelet-Európában és Törökországban. Ez az eszmecsere az EP és az EBSZ e hír közös konferencia részvevéjével fog, fog, folyik. E, ez egy nagyon fontos konferencia. Ez a demokrácia elősegítéséről folyik. Ezen a fontos ülésen részt vettünk. Az ENSZ intézményével, és nagyon boldog vagyok, hogy több résztvevője ennek a konferenciának most jelen van itt. Krisztiák úr, aki fel fog szólalni néhány percig, és ismerteti a helyzetet. Aztán pedig a meghívottaknak adjuk át a szót. Mint ahogy említették az Európai Parlament az ODIR-ral, a Demokratikus Intézmények és Emberi Jogok Hivatala, a nyugat Balkán és a kelet-európai területről 50 vendéget összegyűjtött azért, hogy a parlamenti képviselőkkel és az Európai Unió intézményeinek a képviselőivel megosztják, megosszák a tapasztalataikat az országban folyó emberjogi harcról. A szakbizottságunk nevében szeretnénk összefoglalni ezeket az ottani tapasztalatainkat. Szeretném azt is ismertetni, hogy a szószólói a jó kormányzásnak hogyan tudnak pozitív változásokat elősegíteni. Ez mindig is a munkák központjában volt. Megköszönöm őket, hogy minden nap erőfeszítéseket tesznek, és bátor munkát végeznek a nagy áldozatokkal. Számunkra nagyon fontos volt, hogy határozottan lépjünk fel Eh, amellett, amiben hiszünk. A válság eh, eh, időszakában mind az Európai Unión belül és kívül talán hasznos emlékezni emlékeztetni arra, hogy az emberi jogokat nem lehet elfogadottnak ítélni, és sajnos túl gyakran elfelejtjük azt, hogy mit képvisel az Európai Unió. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Most nagyon fontos, hogy ezt a munkát egy óra alatt befejezzük. Az utóbbi két nap alatt, vagy az, ezen a kétnapos konferencián mit értünk el, most akkor átadom a szót az az EBSZ e képviselőinek, aki összefoglalja a konferencia fő, munka, fő eredményeit. Köszönöm szépen, elnök úr! Köszönöm ezt az alkalmat, hogy felszólalhatok az emberi jogi, felszólalhatok az emberi jogi szakbizottságban. Hálásak vagyunk azért, hogy ez a partneri kapcsolat eh, létrejössz a, a a demokrácia támogató és a választási összehangoló csoport munkája eredményeként. Hálásak vagyunk önnek és a kollégáknak, akik támogatták ezt a kezdeményezést. Az ODIR az emberi jogvédőkkel együttműködött, különösen amikor 2014-ben elindítottuk az iránymutatásunkat, és több olyan tevékenységet is elindított, amely megvizsgálja a helyzetet, és nem sokára erről jelentést is fogunk összeállítani, amelyet önöknek átadunk, mert különösen olyan országokban, ahol a civil társadalomnak a részére álló terület csökken az emberjogi képviselők és a nemzeti emberjogvédő szervezetekkel is együttműködtünk. Mondta, hogy jelentős emberi jogi harcosokkal is beszéltünk, akik egyre nehezebb körülmények között dolgoznak ez világossá vált az üléseken is, annak alapján, hogy a Törökországból származó résztvevők nem tudtak részt venni, mert tiltották az utazásokat, és más intézkedéseket hoztak. örültünk, hogy magas szintű résztvevők voltak az Európai Bizottság, az Európai Parlament részéről a külügyi bizottság elnöke eh, is részt vett, és kérdésekre válaszolt, és eh, és elkötelezettségét hangoztatta az emberjogvédők eh, védelmével kapcsolatban. Az Európai Parlament képviselőivel is beszéltünk a különböző országok helyzetéről, vagy választás ellenőrzésről. Nagyon örültünk annak, hogy Tajani elnök úr volt a bevezető előadásnak a, az előadója, és intenzív munkacsoportokat tartottunk mind az EBSZ, e mind az Európai Unió részéről többfajta ajánlást fogalmaztak meg. Majd ezekkel később tudunk foglalkozni, csak néhányat említenék közülük. Az emberi jogi jogvédőknek rugalmasabban, rugalmasabb megközelítést kell kapniuk az intézmények részéről egyre jobban össze kell hangolni a különböző intézmények súlyát, politikai súlyát, tehát hogy milyen hatást gyakorolhatnak ezekben a kérdésekben. Az emberi jogok védői, védelmezőinek nagyobb láthatóságot kell biztosítani azért, hogy segítsék a kommunikációt a közvélemény felé. Az ülés egy olyan hely volt, ahonnan világos üzeneteket küldtek a résztvevők. Szükség van a pénzügyi támogatás jobb összehasonlítására, koordinálására, és és van egy olyan terület is, eh, ahol jobban tudunk majd dolgozni, ez pedig a jobb felhasználása a digitális térnek. Köszönöm szépen, és a kollégáim folytatják. Köszönöm szépen. Hálás vagyok az emberi jogvédőknek, akik itt vannak jelen. jelen. Először is Juri Csikládénak adom meg a szót, aki az Oroszországi Demokrácia és Emberi Jogi Szervezetnek a képviselője. Köszönöm szépen, elnök úr! Először is szeretném kiemelni a a civil szervezeteket, a civil társadalmat érintő néhány fontos problémát, amelyek egyre inkább leszűkítették a civil társadalom terepét számos európai, ázsia és afrikai országban. Tulajdonképpen világszerte ezt tapasztaltuk. Az elmúlt egy-két évben viszont felgyorsult számos országban ez a folyamat, hiszen egyre komolyabb korlátozásokat róttak ki a civil szervezetekre, egyre nagyobb fenyegetettségnek vannak kitéve az aktivisták, emberi jogi eh, aktivistáknak a szabadsága, a joguk a tisztességes eljáráshoz, mind-mind veszélyben vannak, a magánélethez való joguk is sokszor sérül és nagyon fontos az is, hogy számos államban egyre inkább azzal indokolják ezeket a korlátozásokat, hogy az állam szuverenitását kívánják megvédeni, és nem tűrik a belügyekbe való beavatkozás, illetve a terrorizmus elleni fellépést is indokként hozzák föl, illetve a hagyományos értékek védelméről is szólnak, például Oroszországban, de közép-ázsiai országokban, Törökországban is hivatkoznak erre, amikor felépnek a civil társadalom ellen. Egyre keményebb jogszabályok célozzák az ellehetetlenítését a civil szervezetek például külföldi ügynökként ellehetetlenítik a különböző civil szervezetek fellépését csődbe viszik őket, és a civil szervezetek vezetőit egyre inkább próbálják lejáratni a közmédiában, a hatóságok részéről, miszerint ők idegen külföldi érdekeket, értékeket képviselnek, és politikailag motivált kriokatpereket is indítanak, a civil szervezetek ellen nagyon kemény büntetéseket rónak királyok, és lehetetlené teszik azt, hogy tisztességes eljárásban és tisztességes védelemben részesüljenek. Az emberi jogi e, problémák, konfliktus zónákban e, fontos, hogy dokumentásra kerüljenek, ezek sokszor tanúsítják a xenofóbiát, a rasszizmust, a bevándorló kisebbségek sokszor aránytalan nagy mértékben vannak kitéve annak, hogy sértik az emberi jogaikat. Az elmúlt időkben már nem csak a volt szovjet államok, hanem a török, a nyugat-balkán és az európai magyar, illetve lengyel helyzet is azt mutatja, hogy az illiberális demokráciáról beszélnek, és egyre inkább autoriter módszerekkel próbálnak uralni ezeket az országokat. A terrorizmus elleni fellépés kereteiben keretei között is a nyugati demokráciák egyre fokozottabban korlátozzák a pénzügyi támogatást a civil szervezetek Franciaországban, az Egyesült Királyságban, az Egyesült Államokban is láthatjuk ezt, hogy ellehetetlenítik a civil szervezetek működését, és az autokráciák a nemzetközi együttműködés keretein belül például a terrorizmus elleni harcban, az adókikerülés elleni harcban, vagy bármilyen más együttműködés keretében is ürügyet állnak arra, hogy civil szervezetek ellen lépjenek fel. nagyon sok negatív következménye van annak, hogy erre szűkül a telepe a civil szervezetnek, nehezebb fenntartani az uniós értékeket, az EBSZ e értékeit, a szabadságjogokat. A civil társadalom azáltal nem tud hatékonyan működni és az érdekeit képviselni. Ez azt is jelenti, hogy az uniós eh, demokratikus intézmények hatékony működését is veszélyeztetik, hiszen nagyon sok esetben az információkat a civil szervezetektől kellene beszerezni, illetve ők tudnak arra beszámolni, hogy hogyan lehetne fellépni az emberi jogok, a polgári szabadságok sértése ellen, de hogyha ennyire korlátozzák a működésüket, akkor nincs párbeszéd, a párbeszéd ez partner, akik beszámolhatnának ezekről az esetekről az EBSZ e és az Európai Unió intézményei beleértve az Európai Parlamentet is sok esetben együttműködnek, az EBSZ-nek e vannak a legátfogóbb iránymutatásai 2011-ben az emberi jogi aktivisták védelmére vonatkozóan, illetve a harmadik országokban a diplomatákra és a vonatkozó előírásokat is tartalmaznak az EBSZ e iránymutatások hogyan lépjenek föl fizikai vagy egyéb más veszély esetén. Nagyon sok konkrét ajánlást fogalmazunk meg nemzetközi szervezetek, párfelé szervezetek számára is. A David által említett jelentés, amely egy hónap múlva kerül nyilvánosságra, úgy gondolom, hogy nagyon érdekes lehet az önök számára is és amint látjuk, az önök albizottsága is egy külön jelentés eh, készül készíteni erről a jelenségről, hogy hogyan szűkítik a civil szervezetek lehetőségeit. Ezt mi is megvizsgáljuk majd, és természetesen a, az Európa Tanácsban is komoly munka folyik, nagyon sok állásfoglalást fogadnak el az emberi jogok védelmében, illetve a civil társadalom lehetőségeinek szűkítésére vonatkozóan természetesen az Európa Tanács emberi jogi eh, felelőse is nyilatkozik ezekben az ügyekben. Hallhattuk azt is, hogy az Önök Albizottsága egy jelentést fog készíteni az jogok és a korrupció összefüggéséről. Mi úgy gondoljuk, hogy ezek a témák szorosan kapcsolódnak a mai vitánkhoz, nem csak a, a belső, belföldi korrupció érinti negatívan az emberi jogok helyzetét, hanem a nemzetközi határokon átnyúló korrupció is, a kormányközi szervezetek terén a korrupció az Európa Tanácsot, az uniós intézményeket, a nemzeti kormányzatokat is negatívan befolyásolja, és negatívan hat rájuk, hiszen nem tudnak elég hatékonyan fellépni az autoritár rezsimek ellen, a jogállamiságot sértő felelősség ellen, Azerbajdzsán, Kazaksztán, Törökország és számos más ország célkeresztbe vette azokat a képviselőket, akár az Európai Parlamentben, akár nemzeti parlamentekben, akik, akik az ő befolyásukat erősíthetnék, és segíthetik őket abban, hogy ne bírálják náluk a az emberi jogok helyzetét. Köszönjük szépen! Most pedig megadom a szót Káncsán Janusz úrnak. Tessék önni a szó. Köszönöm szépen! Csán Janusz vagyok, emberi jogi aktivista vagyok Törökországból. Először is el kell ismernem, hogy, hogy ez egy nagyon kemény felelősség, hogy emberi jogvédőket képviseljek, és az önövökben szóljak, de nagyon boldog és szerencsés lehetek, hogy itt lehetek, hiszen sajnos nem minden emberi jogvédő találja magát ilyen szerencsés helyzetben. Például a török emberi jogi aktivisták egy részét ugyan meghívták, de sajnos nem utazhattak ide, mert illegális kiutazási tilalmat róttak királyok, és más emberi jogvédők és szívesen eljöttek volna, de számos oknál fogva, amelyek elsősorban politikai okok, nem tudták ezt megtenni, éppen ezért nagyon komoly felelősség hárul rám, súlyos teher ez a váldamon. Most pedig éppen ezért fogok röviden szólni a török helyzetről, majd a konferenciáról és a javaslatainkról is szeretnék beszámolni, és természetesen azért is vagyunk itt, hogy lehetséges megoldásokat is megtárgyaljunk, ne csak a problémákat. A szabad mozgás korlátozása nem az egyetlen probléma, amivel az emberi jogvédőknek szembe kell nézniük. Azok, akik az emberi jogok mellett állnak ki, nagyon sok nehézségekkel kell, hogy szembenézzenek kínzás, önkényes, őrizetbevétel, halálos fenyegetések, illegális korlátozások, például a szólásszabadság tekintetében, a gyülekezési szabadság tekintetében. Ezek azok a súlyos problémák, amelyekkel nem csak Törökországban, de több régióban is az emberi jogvédőknek szembe kell nézni. A török kormány azt a döntést hozta, hogy a fősbe ment pucskísérlet után szükséghelyzetet szükséghelyzetet hirdesse, és az április 18-ig érvényben van, azaz két nappal azután jár le, hogy a sokat bírált népszavazásra sor kerül, és nem csak a török tudósok szólaltak meg, hanem a Verencei Bizottság is elítélte ezt. A szükséghelyzet nagyon sok problémát vetett fel a török emberi jogok védők számára, és szeretnék most néhány számot megosztani önökkel. Ismert számokra beszélünk, de azt gondolom mégiscsak fontos, hogy ne feledkezzünk meg mindenről. Számos emberi jog védő szervezetet betiltottak, 4811 egyetemi tanárt elbocsátottak, és számos, több száz tudós, ők az úgynevezett béke tudósai, akik aláírtak egy nyilatkozat 180 média platformot zártak le, vagy zártak be, tiltottak be a szükséghelyzet idején közülük többen is foglalkoztak emberi jogi sértésekkel, és nyilvánosságra hoztak ilyen eseteket, és ezáltal most már nehezebb tájékozódni ezekről az esetekről, hiszen betiltották, bezárták ezeket a csatornák. Az emberi jogi védők a béke mellett kiálló aktivistáknak a működési terep egyre inkább szűköl, ahogy ezt hallhattuk. Az emberi jogok védelme egyre nagyobb feladattá egyre nagyobb kihívássá vált. Ugyanakkor, bár nehezebb, mint valaha, fontosabb is, mint valaha, hogy megvédjük az emberi jogokat. És nem csak azért vagyok itt, hogy problémákat vesek fel, hanem az elmúlt két nap konferencia ülésein kidolgozott megoldási lehetőségekről szeretnék beszélni. Az Európai Unió intézménye egyértelmű, világos üzenetet küldtek az emberi jogok megsértésével kapcsolatban. Úgy gondoljuk, hogy az Európai Unió ilyen típusú üzeneteit célzottan és jól megfogalmazva kell érvére jutatni, és rugalmasnak is kell lenniük, hiszen néhány emberi jogvédő arról számolt be, hogy maga ez a folyamat, ez az eljárás is problematikussá válik. Az Európai Uniónak meg kellene könnyíteni azt is, hogy a politikusok, az NGO-k, az emberi jogvédők összejöhessenek és találkozhassanak, hiszen helyi szinten nehéz ezt néha megvalósítani, de ha az Európai Unió koordinálja ezt, akkor viszonylag könnyű ezt megoldani. Abban is hiszünk, hogy az emberi jogokkal kapcsolatos dokumentumokat valamennyi nyelvre le kellene fordítani. Értem, tudjuk, hogy az Európai Unió hivatalos nyelveire le vannak ezek fordítva, de mivel ez a rendezvény a nyugat-balkáni, kelet-európai és török helyzettel foglalkoztak, ezért a nyelv kérdése is felmerült, és nyilvánvalóan itt fontos az is, hogy az igazságügyi gyakorlat kultúra hogyan valósul meg, a bírók, az ügyészek, sokszor nyelvi nehézségek okán nem tudják befogadni, elolvasni vagy tájékozódni az Európa Tanács vagy Európai Intézmények fontos határozatairól. Az emberi jog egy nagyon globális terület, éppen ezért fontos a hálózatépítés, a kapacitásépítés. Úgy gondoljuk, az ilyen típusú rendezvények, mint például ez a konferencia, amelyen volt szerencsém részt venni, rendkívül fontosak és hasznosak és reméljük, hogy az ilyen típusú rendezvények egyre gyakoribban megrendezésre kerülnek majd. Valamennyi emberi jogvédő nevében szeretnék köszönetet mondani ezért a lehetőségét, hogy itt szólhatok önökhöz az emberi jogi védők problémáiról, és remélem, hogy minden probléma, nehézség ellenére a jövőben is szorosan együtt fogunk működni. Köszönöm szépen! Grazie. Le volevo fare una domanda, se possibile subito. Mm, per... Hogyha lehetséges, a parlamentben lévő vitára reagálhatna. Azon vitázunk, hogy mikor érdemes megnyilatkoznunk a népszavazás előtt vagy után. Mi az ön véleménye ezzel kapcsolatban? A törökországi népszavazás előtt vagy után adjunk ki nyilatkozatot? Mindig attól félek, hogyha nem szólalunk fel, akkor nem tudok nyugodtan aludni, mert úgy érzem, hogy elvégzetlen dolgom van. Erdogánnal előtte beszéljünk, vagy utána? Utána nem lesz túl késő? Ez egy kérdés, amit csak szeretnék feltenni. Nem köteles válaszolni természetesen, csak ha szeretne. Tudok válaszolni, de ha őszinte lehetek, nagyon nehéz kérdés. Néha úgy érzem, hogy már most is kicsit késő, mert három, három hét múlva lesz a népszavazás. Emellett úgy gondolom, hogy az Európai Unió kicsi eh, lassan értette meg, hogy miről szól az egész. Lehet, hogy nem, mi nem végeztük jól a munkánkat, az emberi jogi jogvédők, vagy egyetemi kutatók Törökországban talán mi nem mondtuk el megfelelően, hogy mi is a problémánk. Nagyon politikai a kérdés, és hogyha a népszavazás előtt vetik fel a problémákat, akkor Erdogan ezt önök ellen kihasználhatja, mert mindig így csinál. Ugyanakkor, hogyha most nem szólalnak fel, akkor nem tudom, hogy mikor lesz erre lehetőség, mert hogyha igen lesz a, szó, a válasz a népszavazásban, azaz a török nép több hatalmat fog az elnök kezébe adni, akkor nem tudom, hogy bármilyen üzenetnek lesz-e bármilyen értelme. Tehát, hogy annak dacára, hogy nagyon problematikus és politikai a kérdés, jobb a népszavazás előtt felszólalni. De értem én, hogy ez egy nagyon komplex ügy. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen, köszönöm a választ. És most Alexandra Matyovics asszonynak adom meg a szót. Én ukrán emberi jogi szervezeteket képviselek, és a kollégáimmal két napon keresztül a kockázatokat és kihívásokat vitattuk meg, amik az emberi jogi munka előtt állnak nap mint nap. Globális válság alakult ki az egész régióban. Ukrajnában az elmúlt három évben azt láttuk, hogy összeomlottak a jogok, a szabadságjogok az elfoglalt krími és dombaszi térségben. Új kihívás áll tehát az új emberi jogi jogvédők előtt, hogyan tudunk emberi jogokat védeni ezeken a területeken, hogyan tudjuk az itt élő fél millió embert megvédeni. Az ukrán jogvédők nem tudják az itteni, az ezen területen működő emberi jogi jogvédőkkel felvenni a kapcsolatot, vagy ellenőrizni őket. Orosz kollégáinkkal próbáltunk együttműködni, de ez a lehetőség is bezárult előttünk. Volt egy ukrán és orosz emberi jogi jogvédők által kezdemé, általi kezdeményezés, de egy csomó tagunkat fekete listára tették Oroszországban. Az úgynevezett akkreditációt nem kaptuk meg. A Donbassi térségben a Lugansk-Donetsk térségre. Ezt is Oroszország ellenőrzi most. Nehéz tehát ezeken a területeken emberi jogi munkáról beszélni. Donbass A Domaszi régióban gyakorlatilag lehetetlen a munkánk, és hogyha valaki ilyen munkát végez, úgynevezett deportáció lehet a sorsa. Néhány emberünk bement a térségbe, hogy emberi jogi szervezetekkel, humanitárius munkát végző szervezetekkel vegye fel a kapcsolatot. A krími félszigeten, hogyha valaki ilyesmivel foglalkozik, azonnal üldöztetés áldozatává fog válni. Egy konkrét szemét a terrorizmus vágyával ö, tartóztattak le, utána többször kihallgatták az emberi jogi tevékenysége miatt, szélsőséggel vádolták, és többször megverték. Börtönbe került. Most a, to- a családjára gyakorolnak nyomást, még a kilenc éves fiát is megfélemlítik. Az Európai Parlament is említett állásfoglalásában a nevét, de az ő szabadon bocsátásának az esélye nagyon csekély. A meglévő eszközök nem elégségesek. A nevű újságíró nőt sem tudjuk megvédeni. A Szabad Európa Rádióban megjelent szövegei miatt bebörtönözhetik. Nagyon sok politikai fogoly van most orosz börtönökben ilyen tevékenység miatt. Az elfoglalt krimi félszigeten kritikussá vált a helyzet, és megfelelő reakcióra van szükség a nemzetközi közösség részéről. Ebben a helyzetben azt kérjük az EU-tól, hogy reagáljon a helyzetre, és a következőeket tegye. Először is azt gondoljuk, hogy nagyon fontos, hogy fenntartsák az együttműködést az orosz és ukrán emberi jogi jogvédők között, illetve az emberi jogi párbeszédet fenntartani a két ország civil társadalma között, valamint az alulról építkező emberi jogi és civil szerveződéseket Ukrajnában és a Krimi félszigeten fent kell tartani és támogatni kell. El kell ismerni, hogy milyen kockázatok állnak az emberi jogi jogvédők útjában a Krími félszigeten. Az EU külön képviselője, aki Krímmel foglalkozik, és a Donetszki medencével, amit szintén az oroszok ellenőriznek, folyamatosan köz, kövesse nyomon az emberi jogi jogsértéseket, és figyeljen oda az emberi jogi jogvédők védelmére. Kezdjenek a politikai üldöztetés áldozataival kapcsolatos rendszeres öm, nyomon követő munkát, és az EU-s diplomaták próbáljanak meg eljutni az Oroszország területén tartott perekre illetve a politikai okokból Oroszországban foglatartott embereknek az egészségét független orvosokkal vizsgáltassák meg. Fontos szektorális szankciókat bevezetni, további szankciókat Oroszország ellen a krími humanitárius helyzet miatt és emberi jogi helyzet miatt. Operatív munkacsoportot kellene létrehozni, és, egy, és összefoglalni azoknak a listáját, akik üldözik az emberi jogi jogvédőket, és célzott szankciókat kell bevezetni ellenük. Azt is kérjük az EU-tól, hogy az ukrán hatóságok figyelmét hívják fel arra, hogy Ukrajnának egyszerűsített eljárást kell biztosítani az a krimi félszigetre való bejutó emberi jogi jogvédőknek újságíróknak és ügyvédeknek. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm. Köszönetet mondok a három meghívottunknak a felszólalásukért. nem csak beszámoltak a helyzetről, ami a különböző országokban fennáll, Oroszországban, Ukrajnában és Törökországban, hanem ugyanakkor összefoglalták az elmúlt három napon zajlott olyan fontos párbeszédet is, amit az Európai Parlamentben zajlott. Az Emberi Jogi Bizottság támogatni fogja önöket a küzdelmeikben, mert azt gondoljuk, hogy az emberi jogok védői rendkívül fontos szerepet töltenek be a demokrácia fejlődése szempontjából és az emberi jogok kiterjesztése szempontjából a különböző országokban. Biztosíthatom önöket, hogy az Európai Parlament, különösen az albizottságunk mindenhol védeni fogja az önök előjogait és az önök csatáit támogatni fogjuk. Köszönöm szépen! Április 11-én lesz a következő ülésünk. Mindenkinek kellemes estét kívánok!